I think we can start. Elkezdjük a mai ülést. Ich begrüße sehr herzlich Pet Üdvözlöm. Parlament. Üdvözlöm Pet Coxot, aki az Európai Parlament elnöke volt és sokáig volt, most pedig eh, a Skandinávia földközi tenger folyosó koordinátora. Már mindenki megkaphatta a programját. Örülünk, hogy Pet Cox itt van, és most 10 percre meg is kapja a szót. So, Mr. Chairman and members. Jó napot kívánok, elnök úr, tagok. Köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettek e önökhöz a skandináv mediterrán folyosóról. Azt javaslom ebben a rövid prezentációban, hogy beszéljük meg a munkatervet, a munkafolyamatot. Mathieu Grossal már bemutathattam a finanszírozási projekt eddigi eredményeit tehát ami a skandináv-mediterrán folyosóra vonatkozik. Most pedig a következő lépésekről szeretnék beszélni, amiket javaslunk. Az idén indultak be a folyosók, és 2014 márciusában az összes koordinátor kinevezésre került. Az év elején kezdtük meg formálisan is a munkánkat, miután a kinevezések megtörténtek, és onnantól fogva pedig eh, a tagállamokkal egyeztettünk, a régiókkal, infrastruktúrális cégekkel és másokkal, hogy eh, elkezdjük a külső tanácsadókkal történő tárgyalásokat, amíg eh, ki nem tudunk fejleszteni egy közös dokumentumot minden folyosó számára. Majd később visszatérek az adatokra is, de most annyit mondanék, hogy eh, választott képviselőkkel itt ebben a parlamentben, ebben a szakbizottságban is nagyon sokat tárgyaltunk a tagállamok parlamenti képviselőivel, kormányzati tisztségviselőkkel, regionális hatóságokkal. A skandináv-mediterrán folyosó röviden így kerül leírásra. Hét tagállamra terjed ki, Finnország, Svédország, Dánia, Németország, Ausztria, Olaszország, Szicílián keresztül Máltáig. És Oszlótól délre pedig Norvégia is becsatlakozik Göteborgon át, tehát Norvégia is részese a folyosónak. Tehát 7 tagállam plusz Norvégia működik együtt. 18 városi csomópontot azonosítottunk, amelyek megfelelnek a folyosók csomópontjai előírásainak, ezen kívül 19 repülőteret, 25 kikötőt, 44 vasúti pályaudvart azonosítottunk, a részvételre. Ez az Európai Unió területének 16%-át fedi le, és az Európai Uniós GDP 27%-a kerül itt megtermelésre. A folyosó kidolgozásának a, a lényege tavaly az volt, hogy kidolgozzunk különféle feltételeket a vasút számára, a kikötők, a légi kikötők számára, a közutak számára, hogy megfelelő kritériumokat dolgozhassunk ki. Például itt a vasútra vonatkozó adatokat látunk, tehát az egyik kritérium a villamosítás, tehát itt szinte az egész vasúti vonal villamosított. Ezen kívül négyfajta energiarendszert használnak, a tengelyterhelést is megalapítottuk, ez 22,5 tonna, a vonatok hossza 740 méter, tehát, amit a vasút tekintetében megtettük, az az, hogy 9000 kilométer vasúti pályát azonosítottunk be. Az interneten minden részletesen utána olvasható. Ez ugyanúgy vonatkozik a kikötőkre, a légi kikötőkre, a közutakra. Nagyon fáradtságos munka volt, hogyha megnézzük a TEN-T normáknak való megfelelést, akkor láthatjuk, hogy összeállítottunk egy kihívás listán. A közút nyilvánvalóan gyakran eldugul, főleg a csúcsforgalomban, főleg a nagyvárosok környékén, és olyan témák is ide tartoznak, mint az infrastruktúra, tehát például a megfelelő parkolóhelyek kialakítása, a benzinkutak, és így tovább. Ami a kikötőkre vonatkozik, itt még mindig van kutatási szükséglet, de nagyon fontos a kikötők és a hátország összekapcsolása. A szárazföld oldaláról pedig ezt kell megoldani. A repülőterek tekintetében az intermodalitás legfontosabb szempontja, hogy vasúti sínen elérhetők legyenek a repülőterek, az összes kulcsfontosságú repülőtér elérhető vasúttal, hat repülőtér képes csak kivételt. Ezen kívül a vasút közút összekapcsolás is meg kell oldani. Megnéztük, hogy a folyosó mik a kritikus pontok, a két hiányzó láncszem, itt a Brenner alagút, amely észak Olaszországot köti össze, kötné össze. Innsbruckkal is, amely a mediterrán térséget köti össze. Észak-Európával a Férmarn, a Férmarn szoros, Dániát köti össze, Észak-Németországos lesz holsteinnal ami Hamburgot Kopenhágával köti össze, és egészen Malmö és Stockholmig. Tehát itt egy új makrorégió jöhet létre az Európai Unióban. Különleges figyelmet szántunk az ERTMS-re, ezt majd később részletezem. Pillanatnyilag nagyon nagy kihívás, hogy ezt 2030-ig megoldjuk. Természetesen a közlekedés fejlesztendő. Van egy egész hosszú listánk, hogy mik a prioritások, tehát említettem már például kikötő, hátország kapcsolatot. Vannak kísérleti projektek, amelyek már zajlanak, és az elkövetkezendő finanszírozási periódusban szeretnénk ezeket megfinanszírozni. Mindenképpen az idővel intenzívebbé kell tennünk a finanszírozást, és meg kell néznünk, hogy hol vannak a nemzetállamokban a szűk keresztmetszetek. Ezen kívül megpróbáltuk beazonosítani a beruházási szükségleteket a ScanMed folyosó, folyosón belül 394 projektet azonosítottunk be, amelyeknek eh, meg kell felelni a célkitűzéseknek 2030-ig. Ennek a folyosónak a finanszírozási szükséglete 144 milliárd euró. Azonban ez még mindig csak az egész projekt 73 százalékát fedi le, tehát ez a 144 milliárd euró minim, minimum összeg, de több mint valószínű, hogy nem egy végleges maximum. A befektetések 73%-a a vasúttal függ össze, 21 a közutakkal, 3% a kikötőkkel, és úgy szintén 3% repülőterekkel, a közút-vasút kapcsolódási pontokkal és városi csomópontokkal. A beruházások prioritás listája roppant fontos lesz majd. Most átérnék a kulcs prioritásokra. Ez megtalálható, rendeletben is megtalálható az önök anyagában is. Tehát nagyon fontos az, hogy a határokon átnyúló kapcsolatokat finanszírozunk, ez érinti a közutat és a vasutat is, ez kapja a legmagasabb hozzáadott európai értéket. Nagyon fontos, hogy megfelelő időben elkészüljenek az alagutak, tehát például a Brenner alagút és a Férmarn szoros alatti alagút. Itt természetesen az érintett tagállamok a szoros együttműködésben kell megoldani, Brian Simpson már beszélt a kikötőkről, és a kikötők Brian Simpson és jó magam közös feladata, és az ERTMS-be történő beruházás célja az, hogy a közútról átvigye a vasútra a forgalmat. Természetesen még tovább kell dolgoznunk, abban a tekintetben, hogy az elkövetkezendő hetekben a megfelelő szakértői gárdát létrehozzuk a céljainkba. Elsősorban itt most a városi csomópontokra gondolok. Nagyon fontos itt az építési munkálatok megfelelő elővizsgálata. Az infrastruktúrára koncentrálunk, annak a fenntarthatóságára, a zajcsökkentésre, a különféle keresztfinanszírozási tervekre, hol éri meg a közútról a vasútra átvinni a szállítást. És természetesen mind-mind az infrastruktúra fejlesztése mentén. Nagyon fontos a kommunikációs stratégia jelentősége. Hogyha példákat említünk a folyosóról, akkor nagyon jó példákat említhetnénk, nagyon jó gyakorlatokat. A tagállamokat meghívtuk a munkatervek tanulmányozására, nem, nem azt akartuk csinálni, hogy idehozunk egy csomó embert, hogy meghallgassanak négy-öt embert, és akkor utána pedig hazamennek, hogy mi a fenének jöttünk ide. Nem, nem erről van szó. Jó embereket kell összehoznunk, akik jó emberekkel tárgyalnak, akik értenek ahhoz, hogy hogyan lehet fejleszteni az infrastruktúrát. Például a svéd közlekedési hatóság és a közlekedési minisztérium például felajánlotta az egyik munkatársát nekünk, hogy részma munkaidőben együttműködjön velünk. Nagyon örülünk ennek, és itt is megismétlem, hogy szeretnénk üdvözölni további nemzeti szakértőket, hiszen annak van értelme, hogyha ténylegesen velük működünk együtt. Ami a kormányzást és a missziókat illeti, Szeretném elmondani, hogy már négy megbeszélést tartottunk a folyosókról, számos munkacsoportívléssel. ülésre. Ide tartanak a kikötők, a belvízi hajózás, jó magam, Van de Kamp képviselővel, és Leo Hubertel 21 misszióra mentünk, hogy megnézzük, hogy mi a helyzet a folyosóval kapcsolatban tavaly márciusa óta. December végén befejeztük a munkaprogramunkat, és az összes tagállam pedig elfogadta a tervet, és pedig egyhangú konszenzusban. Szeretnénk azt is megemlíteni, hogy a folyosón való munkálatok nagyon bátorítóak, nem csak nekünk, hanem az érintett tagállamoknak is. Elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok, szeretném kihangsúlyozni az óriási segítséget, amelyet jó magam és koordinátor kollégáim kaptak a bizottságtól és a tagállamoktól. E, Leo Hubert és Van de Kamp kolléga neve említendő, külön hiszen ők e, rengeteget fáradoztak a tervezésen és a missziók megvalósításán. Ami a projektfinanszírozást illeti, hogyha most erre áttérek, Június 29-én Bolc biztos bejelentette az eddigi eredményeket a Connecting Europe eszköz területén. A TNT politikák megvalósítása most a legfontosabb, és ez 1994 óta sikeresen zajlik. A Skandináv-Mediterrán folyosó az eddigi 14 projektjével jó finanszírozásban részesült 1,92 milliárd eurót. Ez az összköltségek körülbelül egy negyedének felel meg. Denmark and Germany. Németország és Dánia összekötése, illetve a Brenner alagút kapta meg a finanszírozás oroszlán részét hiszen itt szűk keresztmetszetek megoldásáról van szó, itt határokon átnyúló együttműködésről van szó. A fennmaradó 12 projekt nagyon sok területre tejed majd ki a vidéki, városi közlekedésre, intelligens közlekedés, alternatív üzemanyagok, és itt tovább. Ezen kívül még számos projektünk van, amelyet az R EMRTS finanszírozza. Ezen kívül azt is meg kell említenünk, hogy 735 eh, projekt van, tehát ez egy óriási teher, de csak 276 eh, került kiválasztásra, hogy eh, finanszírozásra kerül. Tehát mindenképpen meg kell nézzük, hogy hogyan tudjuk folytítani a finanszírozást. Elnök úr, most végezetül pedig a következő lépésekről szólnék. Még eh, szeptemberben és decemberben folytatjuk eh, a folyosókkal zajló munkát, és addigra szeretnénk kinevezni a következő szakaszokra való szakembereinket. Köszönöm a segítségüket, köszönöm a javaslatokat. Most uh, itt az ideje, hogy uh, elkezdjük a megvalósítást. Reméljük, hogy az együttműködés révén konkrétan megjelenik a közös európai célkitűzés, hogy közös jövőnket javítsa a jobb közlekedési infrastruktúra segítségével. Tehát köszönöm, és most várom kérdéseiket. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig kérdéseket lehet feltenni. Kónán képviselő. Thank you, Mr. Chairman. you. Köszönöm szépen elnök úr, köszönöm szépen Pat Coxnak az előadását. Nagyon örülök, hogy itt a tramban köszönhetjük ön. Ez a folyosó az egyik legfontosabb közlekedési folyosó Európában, hiszen az egyik leghosszabb, az északi és déli területeket köti össze. Én Finnországból érkeztem, és számomra ez nagyon fontos, hiszen az európai országok számára kapcsolatot teremt az orosz határral és az orosz piacokkal. Jelenleg nincs túl sok kereskedelem Oroszországgal, ennek okait ismerjük, de azt gondolom, hogy hosszú távon nagyon fontos jó kapcsolatokat kialakítani az ázsiai részsel, és éppen ezért a skandináv mediterrán folyosó nagyon fontos számunkra. Ez a folyosó a multimodalitásnak egy ékes példája, hiszen a légtereket, kikötőket, autópályákat, pályadókat, vasúti hálózatokat köti össze. Lehetőségem volt arra, hogy Pat Cox előadását hallgassam néhány héttel ezelőtt is már egy alkalommal, de ez még a Connecting Europe Facility listájának közététele előtt volt. Meg szeretném kérdezni önt arról, hogy hogyan látja ezt a listát. Tudjuk, hogy az alapok nagy részét olyan projektekre allokálták, amik a tentét hivatottak kiavítani, és Skandinav részről nagyon sok vasúti hálózat, illetve kikötő támogatást kap energiaprojektek, amelyek nagyon fontosak a tengerészeti ágazat számára. Ön említette, hogy két hiányzó kapocs létezik még, és ők is megkapják ezt a finanszírozást. Kérdésem a következő. Elégedett ön az allokációkkal, és úgy érzi el, hogy ezzel, ezzel a pénzzel sikerülhet a két legnagyobb problémát megoldani. További kérdésen ön említette, hogy egy következő lépésben a városi térségekre kell összpontosítani. Én Finnországból érkeztem, mint említettem, egy perem régióból. Tudjuk azt, hogy a folyosó véget ér eh, Finnország déli részén, és eh, Svédország és Finnország északi részén nem képezik részét ennek a folyosónak. Lát -e lehetőséget a jövőben arra, hogy a folyosót eh, folytathatjuk északi irányba, kibővíthetjük, hiszen úgy érezzük, hogy az északi sarki lehetőségek a jövőben nagyon fontosak lesznek Európa számára, illetve a, ezek a kapcsolatok. Köszönöm szépen, Fandekam képviselő. Nem kérsz? szót? Mégsem? Vagy igen? you first take Először a többi frakciónak adjon az elnök úr szót nyugodtan. Jens Gies. Köszönöm. så eh, norra... Köszönöm szépen. Én Észak-Svédországból jövök, és természetesen érdekel ez a folyosó. Tehát eh, júliusig határozhatunk, hogy mennyire prioritás ez. Tehát van már egy botteni folyosó Észak-Finnországig, és a, ott van a Norr-Botteni vasút. Ezzel nagyon elégedettek vagyunk. De mindenképpen meg kell oldani az összekötést, hogy eh, ahogy a finn kolléga is mondta, és lenne néhány kérdésem, mert kíváncsi vagyok pár dologra. Hogyan dolgozol koordinátorként a tagállamokkal együtt? Tehát eh, a kormányzatokkal, a, akik eh, társfinanszíroznak, tehát gondolom, hogy eh, van valamilyen terv, hogy például a svéd társfinanszírozás hogyan történjen. És itt nem látom a, például az Oszló-Kopenhága vasutat, amely nem prioritás itt ezen a folyosón. Még egy kérdés. Tetszik ez az ötletlabor, ahogy említetted. Úgy gondolom, hogyha nagy infrastruktúrális befektetések vannak, és nagyon sok embert bevonunk, nagyon sok ismeretet bevonunk, akkor állandóan új dolgokon gondolkodunk. De gondolod, hogy ez tovább jut a városokba is? Tehát, hogy ez az együttműködés, ez az ötletlabor elképzelés, ez, ez eljut máshol is? Tehát nem lehet az, hogy, hogy ez, ez csak nálatok van, tehát az lenne a lényeg, hogyha összejön egy ilyen ötletbörze, akkor az máshol is megjelenjen a innováció érdekében. Köszönöm. Danke sehr, Gesine Meissner. Köszönöm szépen, Gesine Meissner. <laughs> Ja, eigentlich sollte Frau Teliska zuerst, weil er die ganze... Nos, jó hallgattam egész idő alatt. Jó napot kívánok! Én nem voltam itt az elején, ezért mondtam, hogy előttem akkor másnak kell szót kapni, aki itt volt egész idő alatt. Egészen konkrét kérdéseim lennének az önök koridorjával kapcsolatban. Cox úr, egyrészt ugye az a helyzet, hogy Finnország eh, fontos összeköttetés. Ugye tudjuk, hogy Hogyha készen van az alagút, eh, akkor ezzel még nincs megoldva a probléma. Most az a kérdés, és ezt a koordinátoroknak is mindig fölteszem koridorokkal kapcsolatban, eh, hogyan, milyen lehetőségük van a német kormánynak a befolyásolására? Van Dánia és Németország között egy szerződés, a Firmenbelt eh, alagút meg fog majd épülni. Sajnos a szerződésben azonban nincsen szó az ottani erdők kérdéséről. Ez német kompetencia, vagy dán kompetencia? Nem. Tehát itt tönkre tesszük a természetet. Mi az önök lehetősége ennek a befolyásolására, vagy megakadályozására? És aztán itt van az Y tengely, itt ugye jobb összekötetés lenne Hamburg, Bréma és Hannover között vasúti úton. 30, országban, 30 éven keresztül Németországban csak a tervezésre költöttünk. Talán lenne alternatívája ennek az útvonalnak, de egy biztos, hogy Nilsson, Nilsson kolléga is beszélt, hogy Svédországban is lennek más alternatívák. Tehát a kormányoknak milyen lehetőségük van arra, hogy az ilyen projekteknek az európai többletértékét világosan kommunikálják, és hogyan tudjuk támogatni ebben a kormányokat? Ezen az egyik kérdésem, és a másik kérdésem pedig a következő lenne, azt is fontosnak tartom, hogy időről időre európai projektek esetében jobban együttműködjünk. Mi együttműködésük van Brian Simpsonnal, ezt tegnap megkérdeztem magát a Brian Simpsontól is, ugyanis vannak itt bizonyos eh, bizonyos kikötővárosok, amelyek kapcsolódnak autóutakhoz. A másik kérdés ebben eh, az irányban pedig, hogy mennyiben van bevonva koordinátorként a baltikumi eh, stratégiába, illetve az Adria és Jón tengeri stratégiába. Hát jó lenne, hogyha olyan koordinátor, akkor az ilyen beszélgetésekbe be lenne ön is vonva elnök. Köszönöm most Wim van de Kamp kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Cox úr szólt a kommunikáció kérdéséről is, én megkérdeztem ezt a dolgot a többi koordinátortól is. Az európai polgárok mindent tudnak a Grexitről, de semmit sem tudnak a TNT eh, projektekről. Nagyon is megértem, hogy ön a polgármesterekkel, a városi képviselőtestületekkel egyeztet, de ami a kommunikációt illeti, abból valahogy kimarad az európai polgár. A másik kérdésem pedig, Gezineve beszélt már erről, hogy van az engedélyeztetéseknek a kérdése. Itt nagyon bonyolult projektek folynak, vannak bizonyos fenntarthatósági követelmények, amelyeket a helyi és regionális helyhatóságoknak ugye jóvá kell hagyniuk, engedélyezniük kell. Vannak itt esetleg problémák, és hogyan bánunk ezekkel? A harmadik kérdés, ez egy kicsit technikai jellegű kérdés, nem tudom erre a választ. Ugye a koridoroknak a, a forgalma vagy kihasználtsága az különböző. Nyilvánvalóan Finnországban sokkal kisebb lesz a forgalom, mint mondjuk Hamburg és Hannover között. Ezt figyelembe veszik a tervezéskor, hogy ne legyen a teljes szakaszon, a teljes folyosón, közlekedő folyosón olyan intenzív a forgalom. Tehát hogyan veszik ezt figyelembe a beruházásnál? Zárásképpen pedig az EFSZ-nek a kérdése. Beszéltünk erről Seffel a mai napon. Az FC esetében itt van például Dánia és Németország közötti összekötetés, vagy a Brennel, vagy a Brenner folyosó. Itt már nem tudunk több pénzt aktiválni. Honnan szerzünk pénzt? Köszönöm szépen. Alfred Sand kap szót, a máltai eh, képviselő, aki tag az Ekon szakbizottságban. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy igen, nagy benyomást tesz ránk ez a folyosó, éppen ezért külön köszönetet szeretnék mondani Cox úrnak, én vagyok a projekt koordinátora, beszéltem a máltai hatóságokkal, és őket is dicséret éri, um, rugalmasságot tanúsítottak, Az új infrastruktúra szempontjából a kihívások szerepelnek a tentével kapcsolatos iránymutatásokban, ezeket sikerült elérni. Az erre a folyosóra vonatkozó munkatárv számos régiót privilegizál az Eurózónában, amelyek igen különböznek egymástól a gazdasági szempontból. A gazdasági konvergencia erősítése mindannyiunk számára prioritás. Éppen ezért a skandináv folyosó kapcsán történő munkálatok sokat tanítanak majd nekünk a különböző régió kapcsán. Meg szeretném kérdezni azt, hogy ön Cox úr, vagy esetleg más koordinátorai a folyosó tervnek bekapcsolódtak-e az Európai Stratégiai Beruházási Alappal kapcsolatos tervekbe, a Juncker tervbe, az új beruházások témájába, a konvergencia erősítése érdekében, illetve a munka program megvalósításában láttak-e nehézséget a különböző régiók közötti projektkoordinációt, illetően ahol a gazdasági mutatók és a gazdasági fejlettség szintje más és más, Európa északi és déli részén például. Pável Telicska. Uh, thank you, good uh, Köszönöm szépen. Persze azt gondolom, hogy amint ma hallottunk tőled, illetve kollégáitól mindennek megerősítése, hogy az új TNT uh, koncepció siker a szerfel együtt, és úgy érezzünk, hogy az erőfeszítések integrálása igenis sikeres lehet, illetve a korlátozott források mellett ez egy sikeres projekt. Köszönjük szépen az átfogó jelentést, nagyon sok kérdés elhangzott már. Nekem is van néhány kérdésem. Nagyon örülök annak, hogy elmondtad azt, hogy interaktív kapcsolatban vagy kollégáiddal, bizonyos témákban, Gezine is erre tért ki, meg szeretném kérdezni azt, hogy az FC engedélyezése óta, tehát a megállapodás óta úgy érzi, hogy a CEF-ből bizonyos előnyök származtak, illetve hogy a tagországok olyan projekteket vizsgálnak most, amelyeket eredetileg a CEF-ből lehetett volna finanszírozni. Most az FC szemüvege alatt vizsgálják mindezeket. A CEF természetesen más típusú projektekkel um, foglalkozik, mint az FC. Az FC esetében várjuk a beruházás megtérülést. A formán kapcsán mik a tapasztalata? Ön utalt arra a tényre, hogy többet vár mindettől, értékes eszköznek tartja -e az EFSZ-t, illetve esetleg úgy érzi -e, hogy az elvárások magasabbak voltak. További kérdéseimet már kollégáim előttem feltették. Köszönöm szépen, Dominik Rikki. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetlen kérdésem van. A folyosóban van egy olyan térség, ahol a Baltikával kereszteződnek az utak, úgymond, ilyen németországban és van ilyen hálózat, ahol a szövetségi kormány a kiegészítő jellegű közötti projekteket vizsgálja történik egy koordináció, kontaktcsoportok között gondolkozás arról, hogy a stratégiai eh, területen hogy is kapcsolódnak ezek a projektek egymáshoz? Köszönöm. Köszönöm szépen. Én magam is feltennék egy kérdést. Sehr wichtig, und die bringen természetesen a határon átívelő koridoroknak a kérdése nagyon fontos, ez adja az európai többletértéket. Milyen lehetőség van arra, hogy a tagállamok, az országok először is ezekre a határokon átívelő szektorokra koncentráljanak, az itteni nagy projektekre. Németországban van az Erfurt-Nürnberg szakat eh, ami a német szövetségi projekt, ez a következő év után évben lesz majd megvalósítva, de aztán a Brenner alap, alagúton keresztül még nem vezet Münchenből semmiféle út. Ez egy nemzetközi projekt, amire európai pénzek folynak, és itt Németország nem foglalkozik ezekkel a határokon átívelő szekciókkal. Milyen ötlete van arra, hogy ösztönözzük az országokat arra, hogy lépjenek például azáltal, hogy csak akkor kapja meg más projektekre a pénzt, hogyha a cross-border sectionokra összpontosít. Aztán van osztoly Trellebor között egy nagyon jó összekötetés, valamint Valetta és Rostok között, Trelleborg és Rostok között nagyon-nagyon jó. Trelleborg, Várne, minden ezek eh, kikötővárosok, kitűn az összekötetés. Miért tesznek itt a folyosóban kerülő utat? Eh, azért olyan rossz a helyzet, hogyha megnézem Gezine Meister, itt az Y szakaszról, y eh, szakaszról beszélt, ez időközben megy elhat Németországban, ennél azonban sokkal fontosabb, hogy Hamburg, Bréma és Hannover Németországban az alap közlekedési tengelyek. Ezeken az útvon, ezen az útvonalon irányítom a teljes Skandináviába menő vagy onnan jövő forgalmat. Úgy nem tudjuk csökkenteni a forgalmat, hogy közben növe, növeljük. Itt van ugye a Trelleborg vár nem minden szakasz lehetősége, de aztán van itt más lehetőség is emellett. az, hogy Németország támogatta ezt a projektet, azt mondta, ugye, hogy ezek a dánok, majd ők fogják kifizetni a dolgot, és nem fognak nevet mondani. Gezin Meissnernek igaza volt, erre nem csak pénz van, pénzre van szükség, hanem egy, egy elvi kérdésről van szó. Vili Picsik azt mondta, hogy egy dolog biztos, férmán szorosan keresztül kellene mennie ennek az útnak. Hogyha ezt akarom megcsinálni, akkor nincsen szükségem négy, négy sávos alagútra. Amikor a Szefről tanácskoztunk, akkor azt hallottuk, hogy Dániel megtagadta ezt a szakaszt 40 kilométeren felújítani. Hogyha ez meg lenne, akkor lenne egy kitűnő alternatíva a, nélk, helyet, hogy itt ezt a négy sávos alagutat kiépítenénk. A pénzeknek csak egy harmadát költött el Dánia erre a projektre, azoknak a pénzeknek csak egy harmadát, amit kapott az európai forrásokból. Hogyan bánunk ezzel a problémával? Németország, Dániában hoznak végre pozitív döntést, vagy sem? Hogyan bánunk ezzel az egész problémával? És egyáltalán az ilyen ellentmondásos dolgokat hogyan oldjuk meg? A legegyszerűbb a Trelleborg-Rostok közötti szakaszt megépíteni, és kész. Én voltam az utolsó hozzászóló, még egy dolog a határokon átívelő projektekkel kapcsolatban. 15 évvel ezelőtt az ön idejében Spanyolországban a Pireneusokon át építettek egy autópályát, egy nagyon szép népsávos autópálya, ami átmegy a francia határon, ott csak falusi utak vannak, a franciák azt mondták, ezeket nem építik ki jobban. Ekkor a bizottság azt mondta, hogy ez nem fog még egyszer megismételni, hogy a spanyol oldalon 40%-os társfinanszírozásra autópályát építünk, és a francia oldalon semmi nincsen. Értelmetlen lesz emiatt ez az északi alagút is, amiről itt most konkrétan beszélünk, hogyha ugyanez lesz ott a helyzet. Parancsolja most önél szó. Thank you, Chairman, and thank you, members. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a képviselőknek a kérdéseket. Illetve köszönöm szépen a támogatásukat, ezt is nagyra értékelem. Köszönöm szépen. Ami az első kérdést illeti, hogy elégedett vagyok-e az általános allokációval. Korábban említettem, 750 projekt keres 36 millió eurót, 600-ról úgy értékeltük, hogy ezek befogadhóak, és végül 276-ot kellett ebből a 600-ból kiválasztani. Ez a projekt egy prioritás előző projekt, a Brenneri eh, alagútra alapozó alagút, ő kapott aranyérmet 1,2 millió milliárdos támogatásról, ami a Félmáni szoros illeti. Hatos eh, helyen szerepelt ez a projekt, a 276 kiválasztott projektből. Tehát a hatodik helyezés a 276-ból szintén nagyon meghatározó. Ami a Fermen övet illeti, több mint 300 millió eurót kapott ez a projekt, és azt gondolom, hogy az allokáción, illetve ennek életciklusán tovább fog mutatni 2019 utáni időszakra, 2020-ra nézve már nem kapott támogatást ezt a, a projekt. Tehát nagyon fontos, hogy a Fermáni projekt a fizikai infrastruktúra tekintés megfelelő fejlesztést kapjon. Megnézzük majd a következő CEFEN belül a pályázati kiírásokat, és fontos, hogy amikor önök a pénzügyi keretet alakítják ki, majd a mandátumunk második felében, akkor erre legyenek tekintetek. Tehát úgy érzem, nagyon jó a kiinduló pont, nem az út végén járunk, és ami a Féman övet illeti, ennek még el kell kezdődni a Brenneri projekt, mert alá van írva jelentős összeggel, és két-három hét múlva elindulhat. Tehát más a kiinduló pont, más a mm, mostani pillanat a projekt szempontjából. Tehát én azt mondom, hogy ne legyen senki csalódod, Azt nézzük, hogy a Fémáni projekt hatos helyezést ért el a 276-ból, és lesz majd egy következő forduló. Felmerült még a kérdés, az orosz-ázsiai kapcsolatokat illetően. Finnországban a megbeszéléseinken és ezt érteni kell, hogy itt nagyon fontos hangsúlyt helyeztünk mindenre. A finn hatóságok, és most a szélesebb körű geopolitikai helyzetet tegyük félre, hiszen ez most nem kapcsolódik az infrastruktúra építéséhez. A finnek eltökétik magukat amellett, hogy ezeket a kapcsolatokat megragadják, kiépítik a finn-orosz határon, és az, hogy dél felé mozduljanak kell, ez nagyon fontos eh, a folyosó szempontjából is ami Észak-Finnország, Észak-Sidország összekapcsolását illeti. Általában véve az a kérdés, hogy a folyosó úgymond eh, megáll ugye a déli részeken, a gazdaság életképességét nem áll meg, ezzel tisztában vagyunk, és bizonyos esetekben az átfogó hálózatban vannak ezek a további területek, Viszont mi eh, nem szeretnénk eh, kizárni ezt a projektet, hiszen én is találkozom önökkel, mint képviselők, engem sem zárnak ki ebből. Tehát a tanulmányunk egy része a északi sarkör környéki eh, kitermelőhelyek összekapcsolását célozzák meg déli kikökötőkkel, még akkor is, hogyha ezek fizikailag nincsenek benne a folyosó terben, és én a következő hónapokban szeretném finalizálni eh, a részleteket, illetve Észak-Svédországba látogatok majd el hamarosan, vállalkozásokkal, önkormányzatokkal szeretnék találkozni, hogy megnézzük, mik az igényei, hiszen nagyon fontos, hogy az észak-dél közötti mozgás megmaradjon, és éppen ezért ez a kapcsolat rendkívül fontos. Örülök annak, hogy mindez támogatást érez, 9000 km vasút, 6000 km autópálya, ez nagyon-nagyon hosszú, tehát aki időt szán arra, hogy ezeket megvizsgálja, nem tudja mindezt egyedül kezelni. Tehát nagyon fontos hatékony központosítást találni, és a hajlandóság kérdés is nagyon fontos. Én például az EGSB-hez fordultam, és azt kértem, hogy a civil társadalommal hozzanak létre kapcsolatokat, hiszen a források szempontjából meg kell őket szólítanunk. Malmőben találkoztunk számos résztvevővel, a szélesebb körű térségből, és ez, ez sikeres volt. Tehát szeretnénk a megosztott felelősség jegyében eljátni. Ami a Ferman projektet illeti, Meissner asszony kérdését, a befolyás gyakorlásáról, azt gondolom, hogy ezt a kérdést általánosabban véve tette fel a képviselő, tehát a Fémani példát veszem a válaszban. Tehát Eh, hogyha nincsen meg a kapcsolat, eh, akkor ez nem optimális írként. Én úgy fogalmaznénk, hogyha lenne mondjuk egy ír sörözős sör nélkül, tehát ez egy hasonló példa, ez természetesen nem túl bonyolult példa. Tehát mi folyamatos kapcsolatban állunk minden szinten a kérdés érdekében, akkor doblé miniszterrel találkozom a Berlini Közlekedési Minisztériumban, mi folyamatosan felvetjük a kérdést, amikor a Dalcsabánnal találkozom, vagy a DB hálózatával, akkor mindig felvetem a kérdést. Amikor a Stingel találkozunk a koordinátori szerepet betöltő intézménnyel, mindig kérjük azt, hogy a regionális érintetteket is vonja be ebbe a feladatba. Szeretnék részik Horsányban találkozni a politikai kulcsereplőkkel. A Ferman Birt ES eh, nevű cég nagyon sok munkát végez, de ezek a folyamatok hosszú időt vesznek igénybe. Elindult a munka a német féllel is, és a környezetvédelmi engedélyezés kapcsán a német fél különböző kérdésekre adott választ, és 11 ezer oldalnyi elemzés készült mindenről. Tehát a munka igen előre haladott állapotban van. Társfinanszírozást nyújtunk bizonyos projektekhez, tanulmányokhoz. Nem az elsőleges infrastruktúra képítésre gondolok, az utolsó dolog, amit Németországgal kapcsolatban elmondanék, mindegy, hogy a Brennerről van szó, vagy pedig eh, más munkálatokról, hiszen nagyon sok eh, folyosó megy át Németországon, tehát azt várjuk, hogy a, a ehm, német úttervezése mi lesz majd, hiszen ez sok mindent meghatároz az itt ülő német képviselők tudják azt, hogy Németországon belül is élénk vita uh, muta, bontakozott ki erről az Iparszövetség részvételével, és azt mondták, hogy az infrastruktúra igen alul finanszírozott Németországban, hát ez általában csak a, a meglévő infrastruktúra karbantartására terjed ki, ez nem az én saját elemzésem, hanem egy hivatalos elemzés és egy zajló vita fontos témát képezi. Nagyon fontos, hogy önök és tájékoztató munkát végezzenek, én számítok önökre. Tehát nagyon fontos, hogy legyen eredménye ennek a tervnek. Tehát nagyon fontos, hogy önöknek a szavát, mint szószólószát meghallják. Ami a Simpson úrral együttműködést illeti, erre a válaszom igen, amikor kikötőbe látogatunk, akkor erről Simpsonnak mindig küldünk egy anyagot, ami a balti stratégiát illeti, a svéd miniszter meghívására az északi tanács minisztereivel is találkozni szeretnénk az egymással összekapcsolt minisztérium képviselőivel, ami a Brenner élet és stb. A következő lépés az lesz, hogy a bizottság majd egy kommunikét fog kiadni. Általában véve azt mondanám, nekem az a benyomásom, hogy a CEF és a TENTI Európa egyik legszigorúbban őrzött titkai közé tartozik, ami a közvéleményt illeti. Néha felmerül bennem az a kérdés, hogy a bizottság mikor veszi égre észre, hogy ez egy nagyon értékes projekt. Ezt az üzenetet csak a közvélemény mobilizálásával lehet köve, közvetíteni. Az engedélyekről beszéltem, ami az Y-trust illeti. Úgy tűnik, hogy van B-tervük, nem tudom, hogy a helyszínen mit jelent a B-terv, erről engem senki nem tájékoztatott. Tehát a Hamburg-Hannover kapcsolat túlterhelt, ami az FC finanszírozását illeti. Nemrégiben publikáltuk a társfinanszírozást, és közben vannak olyan projektek a folyosó kapcsán is, amelyek az FC-ből kapnak támogatást. Vannak bevételbeli megszorítások, és a tőke visszafizetésére szükség van, bevételket hozó projektekre. Ezek talán nem a vasúti projektek lesznek, de majd más projektek. Fontos azt előre meglátni, hogy mi fog működni. Köszönöm Márta megjegyzését. Annyit szeretnék mondani az északi kérdésekről, a konvergenciát érintő kérdésekről. Én nekem volt dolgom olyan kormányokkal, amelyek olyan finanszírozást tettek lehetővé, amely keretében saját maguk dönthetnek. Hát vannak más kormányok, akiknek óriási megszorításokkal kell megküzdeniük, és E, itt a lehetőségek meg vannak kötve. Tehát én nem vagyok koordinátor. A CEFES projekteknél remélem, hogy a tagországok az arany e, szabályt alkalmazni fogják, hogy ne szülessen itt államadóság hiány, ne halmozzanak fel adósságokat. De ez egy nagyon érdekes kérdés, mint ahogy ezt önök is tudják elnök úr. A többi kérdés nagyon röviden. Ami a fórumokat illetve ezek működnek. Én úgy érzem, hogy számos szinten igen. a személyek közötti koordináció, konszenzus nagyon fontos. Kérdés, hogy Németország eltökélte, azt gondolom mindenki ugyanezt a tervet kapta meg, Ezekben nincsen még egy veszőnyi különbség sem, mert mi ugyanezt a tervet küldtük a Kopenhágába, Stockholmba, mint Berlinbe, illetve Valettába is ugyanezt. Tehát itt egy konszenzus tűnik irányzolódni, ami Dominik Riké kérdéseit illeti, a különböző interszekciókat illetően. Jelenleg annyit tudok mondani, hogy az elmúlt évben a koordinátorok kollégiumként 6-7 alkalommal találkoztak, ha pedig ez nem így van, akkor túl keveset számláltam, mert amúgy lehet, hogy több valósult meg. Ami a München is szakaszt életi, várjuk a német eh, úttervezés eredményeit, Találkoztunk a Dalcsabánnal, ennek végrehajtó bizottságával, tehát a legmagasabb szinttel. Ők nagy mértékben függnek a közfinanszírozástól és a PPP-k ebbe nem tartoznak bele, illetve a magánfinanszírozás sem. Ez pedig a nemzeti közlekedési tervhez vezet vissza bennünket, és egy körkörös érvelés alakul ki. Meglátjuk, mi történik, és ezt megpróbáljuk kiaknázni. Végül pedig, ami a kölcsönös elvárásokat illeti, mindenkinek ugyanaz a terve van, és mindenki vállalta azt, igyekszik konszenzusra jutni, ami a CEH bizottságban a tagországi szakértőket illeti, 94 óta első alkalommal sikerült nekik a bizottság által javasolt ápokban megállapodni. Senki nem szavazott ellen, nem tartózkodott, illetve ellentmondását nem oltotta szavazatmagyarázatba foglalni. Nagyon fontos a koordinátorokkal egy növekvő konszenzust kialakítani, és egyetlen tagország sem fordult a 276 projekt kapcsán a bizottság véleménye ellen. Ez azt jelzi, hogy jó szintű a közös tudás. Köszönöm szépen. Thank you for the, for the speech and for the answer. Köszönöm szépen a, az expozét, és köszönjük szépen a válaszokat, és a lehető legjobbakat kívánjuk. Mi előtt folytatjuk, szeretnék utalni arra, hogy Jörg Leichtfried Ausztriában, Karintiában miniszter lett, és elhagy minket, üdvözlöm utódját, Caroline Grász van der Heint, tehát ő most az új pótogunk. Üdvözöljük! doch spannend. Ich begrüße jetzt recht herzlich. Üdvözlöm Kurt Bodewichert, közlekedési miniszter volt Németországban, most pedig a Bodewich 2-es bizottság tagja, és arról gondoskodik, hogy megmaradjon a pénz a közlekedési infrastruktúrára, és hogy új szakaszokat is lehessen építeni. Nagyon érdekli mindkét téma, örülünk, hogy itt van. Ő a Balti-Adriai folyosó koordinátora, a munka programját már kiosztottuk. Bódevich úr, ön a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, a nagyon baráti bemutató szavakat. Kedves európai parlamenti képviselők, nagyon örülök, hogy ma a Balti-Adriai folyosó európai koordinátoraként bemutathatom önöknek a munkatervünket, és egyidejűleg világosá tehetem azt, hogy ez a folyosó rendkívüli jelentőséggel bír a különböző közlekedési hálózatok európai szintű összeköttetésében. Nagyon örülök, hogy most hogy amikor egy évvel ezelőtt eh, megadták nekem a bizalmat, és megerősítettek itt a szakbizottságban, eh, abban a mandátumomban, amit akkor kaptam, akkor ugye még nagyon halovány elképzeléseim voltak a feladatomról, de mára már ezek konkrét testet öltöttek. Úgyhogy ezek képezik majd a munkatervemnek a fő kijelentéseit a mai napon, és ezek széleskörű támogatásra találtak a legtöbb tagállamban. Ez az, amit egyébként Peck Cox is elmondta az ő saját beszédében. Az európai együttműködés ugyanis bizalommal teljes légkörben kell, hogy zajoljon, ahogy elhangzott. Engedjék meg, hogy röviden bemutassam a folyosókat, amelyekért én felelek. Ez a balti-adriai folyosó, ahogy ezt láthatják ezen a dián, ami összeköti a balti-tengeri térséget az adriai térséggel, és így hat európai tagállamot, Lengyelországot, Csehországot, Szlovéniát, Ausztriát, Szlovéniát, Szlovákiát és Olaszországot köti össze ezekkel a egészen ugye Ravennáig Velencéig, Triestig eh, és Koperig lemegy eh, ez a folyosó. 3600 kilométernyi közúti eh, összeköttetés van, köt össze 13 nemzetközi repülőteret és 10 belvízi, illetőleg tengeri kikötőt, ami pedig különösen érdekes, hiszen folyamatos, egyre növek, folyamatosan növekedő teheráru forgalommal kell szembenéznünk, az a 30 logisztikai központ e folyosó mentén. És mind megfelelnek a TENTI rendeletek, jogszabályi rendelkezésének. Valamennyi folyosó esetében, és itt is rendkívüli kihívásokkal nézünk szemben a határon átívelő kérdések esetében. Kilenc határon átívelő vasúti összeköttetés és kilenc további közúti összeköttetés az, ami tartozik ehhez a folyosóhoz. Milyen kihívásokkal kell szembenéznünk a balti-adriai folyosó esetében? Ami a sínhálózatot illeti, ez itt különös politikai prioritást kívánok ennek biztosítani. Konkrét kihívásokat, tenté sztenderdeket fogalmaztunk meg, amelyeknek a végrehajtása a továbbiakban is központi feladatunk. Itt számos probléma van, amelyeket hát, az elkövetkezendő időszakban a tagállamokkal együttműködve, de az érdekelt egyéb felekkel is együttműködve kell majd megoldanunk ezt a vasúti hálózatot. A határon átmenő Pozsony és Bécs közötti szakasz kivételével gyakorlatilag már teljesen eh, villamosított módon, tehát villamos mozdonyokkal lehet ellátni a tagállamok. 13 különböző villamos ellátási rendszerre rendelkeznek. Itt természetesen az interoperabilitás és eh, a több rendszerre kialakított eh, villamos mozdonyok alkalmazása elsőbséget kell, hogy élvezzen ez a folyosó. A 23,5 tonnás minimális tengely terheléssel teljesíti az európai szabványt, csak 10%-a ennek a sinhálózatnak nem teljesíti ezt a kívánalmat. Vannak szlovén és lengyel eh, hálózat szakaszok, ahol ez nem teljesül, ami pedig eh, a teheráró forgalomnak az átmenő sebességét, vagy hát a vasúti sebességet illeti Szlovéniában és Lengyelországban. Itt eh, különösebb problémák jelentkeztek. Itt a sin infrastruktúrának a korszerűsítése válik szükségesé, hogy legalább egy minimális 100 km per órás sebesség biztosítva legyen ezeken a sínszakaszokon, ami a szerelvényeknek a hosszúságát illeti, itt még nagyobb problémák vannak. A koridor infrastruktúrának a 84%-ában a maximális szerelvény hosszúság a 740 méteres minimális követelményt sajnos nem eh, teszi lehetővé, vagy azt nem éri el. a Bernát Stál és a Bécsi főpályaudvar közötti szakasz még nem nyílt meg. Itt Karel Wink kollégával egy, szorosan együttműködjök, aki egy másik folyosó implementációval foglalkozik. Vele próbálok együttműködve tenni annak érdekében, hogy egy egységes biztonsági, vasútbiztonsági rendszer működjön majd. Ez egy nagyon nagy kihívás lesz a jövőben. Ennek a fóliának az alapján látják, hogy vannak bizonyos szűk keresztmetszetek, amelyeket le kell küldeni, és itt már érkezünk a következő kritikus ponthoz a balti-adriai folyosóval kapcsolatban. Ugye itt a hat, határon átmenő vasúti szakasz esetében problémák vannak, itt a jelentős infrastruktúrát érintő korszerűsítésre van szükség. Ez a lengyel Opol és Osztrava közötti határon, a Katowice és az Osztrava közötti szakaszon érvényes, az osztrák-szlovák határon Bécs és Pozsony között van a harmadik kritikus pont, a lengyel-szlovák Katowice és Csilina közötti szakaszon, valamint az osztrák Grác városa és a Maribor-Szlovénia közötti szakaszon valamint Triest felé menő szakaszon vannak problémák. Ez nagyon-nagyon problematikusnak hangzik, de szeretnék majd áttérni a sok előrelépésre, amit sikerült úgy szintén elérnünk, de engedjék meg, hogy először is a közúti hálózattal foglalkozak a múltban. Ezt fölértékelték ugye a sinhálózattal szemben, mégis van két olyan határon átmenő közúti szakasz, amire különös figyelmet kell fordítanunk. Az egyik a Katowice a lengyelországi Katowice és a szlovákiai Csilina közötti szakasz, illetve a Bruno, a csehországi Bruno és az ausztriai Bécs közötti szakasz. Ezen túlmenően, hölgyeim és uraim, vannak további kihívásaink is. Van két úgynevezett hiányzó összekötetés, ami a folyosó teljesítételéhez szükséges. Az osztrák Alpokban a Wettmanstetten és Grafenstein közötti vasúti szakat, illetőleg a Zenem, Zemeringi alap, alap, alagút lenne a másik ilyen hiányzó összekötetés. Ezek szükségesek az áruforgalom lebonyolításához és a sinhálózat összességében vett versenyképességének a növeléséhez. Nem utolsó sorban pedig vannak nagyon sok nemzeti hatáskörbe tartozó szűk keresztmetszetek, így például a lengyelországi és szlovéniai sinhálózat hatalmas korszerűsítési kihívásokkal kell szembenézzen, de természetesen a közúti hálózat Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban szintén korszerűsítendő. Tehát nagyon sok még a tennivaló, hölgyeim és uraim, de úgy gondolom, hogy van értelme ennek a folyosónak, van értelme ezt a folyosót megnyitni és tovább fejleszteni. Én optimistaként nézek a jövőbe, mert nem csak az az érzésem, eh, és nem csak a munkaeredményekből tudom, hogy valamennyi tagállam nagyon is elkötelezetten dolgozik a közös folyosóval kapcsolatos célok megvalósításában, eh, hanem azért is, mert van egy közös munkaterv, amit mindenki most eh, követ. Van 350 projekt beruházás, ami hozzátartozik a koridor fejlesztéséhez, annak érdekében 2030-ig megfelelően fejlődjön ez a folyosó. Hogy ezt pénzre, a számok nyelvére fordítsuk le, 60 milliárd euróra lesz szükség a koridor teljes kiépítéséhez a szín infrastruktúrában megy majd a beruházási pénzeknek a fele, itt vannak a legnagyobb kihívások. 30% a beruházásoknak a közúti hálózatban megy majd. Itt bizonyos hiányzó összekötetéseket kell e, megteremtenünk, illetve a határon átmenő forgalmat kell. 15% e, megy majd e, a kikötőkbe, és 6% a légiközlekedésbe és egyéb területekre. Tehát hatalmas anyagi kihívások előtt állunk, és a CEF, az Európai Összekapcsolódási Eszköz forrásainak leegyszerűsítése ellenére még vannak problémák, annak ellenére, hogy az ebből jövő források meg háromszorozottak, mégis további pénzekre van szükség. A tervezés és finanszírozási keret, tehát biztossá kell tennünk, csak akkor fogjuk tudni tovább folytatni a folyosó kiépítését. Európai koordinátorként én a tagállamokat, de a projekt felelősöket helyben is szeretném kérni a támogatásra. A munkatervem egy első lépés ebbe az irányba. A tagállamokkal együtt működve öt prioritást fogalmaztunk meg. A legfontosabb prioritás a beruházás a határon átmenő forgalomba. Itt van a legtöbb európai többletérték. Ez az a dolog, ahol az európai eh, hálózatoknak vagy eh, közlekedési struktúráknak az összekötetését a leginkább biztosítani kell. Úgy gondolom, hogy ezek a koridor szakaszok a tagállamokkal intenzíven megvitatandók, azzal a céllal, hogy időben is szinkronizálni tudjuk a képítésükre vonatkozó projekteket, és ebben akarjuk támogatni a tagállamokat majd. Tehát, és azt, hogy ők működjenek együtt a határokon átmenő folyosó szakaszoknak a kiépítésében. Másodszorban arra is figyelni fogok, hogy meglegyenek az Alpokon átmenő útszakaszok van, volt egy nagy koordinátori ülés, ami ezzel a problémával foglalkozott ott az Alpok térségében, ennek nagyon nagy, jelent, nagyon nagy jelentősége, de az bizt, tehát, és azt elhatároztuk, hogy megfelelő időben kell ezt a összekötetést kialakítani. Úgy gondolom, hogy jelentős időmegtakarítást jelent itt ennek a szakasznak a kiépítése, de mindenképpen eh, attraktívabbá tenni a teljes közlekedési hálózatot egy ilyen, egy ilyen dolog. A kikötőknek eh, a szárazfölddel való megfelelő összeköttető, összeköttetése, távolabbi szárazföldi eh, városokkal, helységekkel való összekötetése is fontos. Én nagyon csodálkoztam, hogy milyen nagy a száma azoknak az európai kikötőknek, amelyeknek nincsen például vasúti összekötetése, amelyek csak közúton közelíthetőek meg. Úgy gondolom, hogy most már ideje van, hogy ez e, ideje lenne annak, hogy foglalkozzunk ezzel. Negyes sorban a városi csomópontok, közlekedési csomópontok, e, a közlekedési utaknak sok esetben az utolsó, más esetekben pedig az első mérföldjét jelentik. Nagyon fontos, hogy ezeket is tovább fejlesszük, Eh, ezekre is a folyosóval kapcsolatos munka során figyelmet kell fordítani. Az ötös eh, eh, probléma pedig az RTS kérdése. Úgy gondolom, hogy Karel Vinknek az áttörő, áttörésre irányuló programjában erőnk, tehetségünk szerint segítenünk kell. Fontos, hogy az európai szinkronizálás, harmonizáció a biztonsági rendszerek esetében is teljes körülön megtörténjen. Zárásképpen pedig néhány rövid megjegyzésem lenne szeretném világosan megmutatni, hogy a koridornak a terve, a koridornak a munkaterve mindannyiunk számára egy kötelező érvényi dokumentum. Egyrészt ez a munkaterv egy részletes folyosóval kapcsolatos elemzésen alapul, de természetesen egy multimodális közlekedési megközelítés módon is. Tehát a mi megközelítésmódunk az kell, hogy legyen, hogy a folyamatosan növekedő közlekedési volument azt megfelelően tudjuk lebonyolítani, és Európa cselekvőképes maradjon a közlekedés területén. Ahogy már aláhúztam korábban, számomra az a fontos, hogy egyre jobban bevonjuk az érdekelt feleket, konzultáljunk velük, de természetesen a munkaprogram kidolgozásába is bevonjuk őket. Az elmúlt évben volt egy folyosó fórum itt Brüsszelben, amely megfelelt ennek a célnak. Itt voltak egyrészt ugye a tagállamok, aztán valamennyi érintett infrastruktúra menedzsernek eh, a képviselője, az ötös eh, áruszállítási folyosónak a munkatársai itt voltak. Ezen túlmenően tudatosan tematikus munkacsoportokat szerveztünk, így például a kikötői hatóságok képviselő számára egy másikat Eh, aztán a mm, folyosó mentén fekvő európai régióknak a képviselőivel. Vannak olyan tagállamok, amelyek már önmaguk is a folyosóra vonatkozó együttműködési struktúrákat alakítottak ki egymás között. Ez egy nagyon fontos eh, módja eh, az együttműködésnek. És itt beszéltem ugye a határokon átívelő projektekről is. Az elmúlt évben valamennyi tagállamot részben többször is meglátogattam, illetőleg bilaterális megbeszéléseket folytattam a, bilaterál, a illetékes miniszterekkel. Nagyon sok ilyen kétoldalú megbeszélésre kerül sor, de az biztos, hogy különösen a határokon átívelő projektek esetében más bilaterális, kétoldalú eh, együttműködésre a tagállamok között is szükség van. Végső soron pedig engedjék meg, hogy felhasználjam a lehetőséget arra, hogy az infrastruktúra finanszírozás problémájáról beszéljek majd esetben, adott esetben a kérdések, válaszok körében is beszélhetünk erről, a máltai képviselő említette, hogy erre szükség lenne, erre hajlandó vagyok. Köszönöm szépen a meghívást, és már előre várom az élénk vitát. Elnök, köszönöm szépen Kurt Bodevis a beszámolóját, most pedig jönnek a kérdések. Massimiliano Sanini kap elsőként szót. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a koordinátoroknak is. Két fontos megjegyzésem lenne. Az első megjegyzésem, a balti Adria folyosó jelentőségére vonatkozik. Teljesen nyilvánvaló, hogy ez fogja segíteni a gazdasági fejlődést itt a kontinensen, és nyilvánvalóan a forgalmat keleti irányba fogja majd terelni. Gyakorlatilag ez lenne az egyik célja ennek a balti-adriai folyosónak, ami ugye a balti országban indul, és az én saját hazámban, Olaszországban végződik. Két megjegyzésem lenne tehát, amelyek, különös, amelyek elsősorban a saját országomra vonatkoznak. Az új Alpok makro, makrorégiónak eh, a kialakulása érinti ugye Olaszországot is. Ez egy nagyon fontos terület a Balti-tenger és az Adriai-tenger összeköttetése esetében is. Milyen ki koordinálja a, ennek a folyosónak a fejlesztését ott ebben az Alpok makrorégióban, és az Alpok makrorégió kialakulása, illetve a folyosó fejlesztése között milyen összekötetések vannak. Aztán a másik, ugye az adriai, ö, olaszországi kikötők és más kikötők, amik ugye bekapcsolódnak ebbe a folyosóba. Ezzel kapcsolatban volt már Olaszországban egy, korábban egy projekt, ami sok vita tárgyát képezte. Annak idején Paolo Costa, Eh, is foglalkozott ezzel itt a közlekedési szakbizottságban. Van ugye Velencénél egy, egy, egy offshore kikötő, ami Olaszországban nagyon sok vitát okozott. A kérdésem az lenne, hogy ezzel a projekttel kapcsolatban önnek mi a véleménye? Ez lehet egy érdekes projekt, például hasonlítható lenne a Suezi csatorna projektjéhez is nagyon sok áru, a keletről érkező áru átrakó helye lehet ez, ez a, ez a csatorna, amelyeknek így aztán nem kell megkerülniük a teljes európai kontinens. Köszönöm szépen most Borislav Liberácki kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy összehasonlítást tett két folyosók között, illetve a balti tenger és a földközi tenger, valamint az északi tenger és a földközi tenger között. 200-250 km különbség van köztük, köztük és az országok méretei között is. Krámer elnök úr már elmítette korábban a problémákat Hamburg kapcsán, a közlekedéssel kapcsolatos problémákat. Megkérdezném, hogy ez egy alternatíva lehet-e, illetve hogy milyen beruházásokra van szükség Németországban, illetve lehet-e egy másik um, áramlatra javaslatot tenni. Tehát két kapocs létezik, a Gdansz Katowice, Vucs, Katowice kapcsolat. Ez a kapcsolat már régóta megvan, és 2013. szeptember óta most egy új Poznán, Sinyaucska, Secsin között Ostrava felé a német részsel, és ezek később Ausztria területén találkoznak, ami a Szercsényi részt életi, és a koordinátorokat szeretném erről megkérdezni. Ami az infrastruktúrát illeti, ön nem mutatta meg a hármas útvonalat, amely nagyon fontos szerepet tölt be stát között Svédországban, Skandinávia felé, illetve egy vasúti hálózatot is, amelyen csak teherszállítás történik Csecsintől, Csecsin és Poznán között. Egy további kérdésem, nem tért ki a Sinauscsi csatornára, alagútra, ez 1600 méternyi, nem túl hosszú tehát, viszont nagy mértékben segíti a közlekedést a német hálózatok felé. Összesen 600 útvonalról van szó. Megemlítette a finanszírozás kérdését, és ön hol helyezi el a folyosó projektjét a Juncker terven belül? Én személy szerint támogatnám a finanszírozás módszereiben a projekt kötvényeket, illetve az infrastruktúra ezen részét hiszen miután finalizálni sikerült az infrastruktúrát, a német hálózattal, Skandináviával dél felé, nagyon fontos, hogy megtérüljön a beruházás, illetve hogy ez elég gyorsan valósuljon meg. Mint ahogy ön azt joggal említette, késésben vagyunk, ami a beruházások megvalósítását illeti. és azokat a bottleneckeket is megemlítette, ahol probléma lehet. De elkezdődött a profitálás is a projektből, ennek előnyeivel való élés. Ami a teherszállítást illeti vasúti simpáján, kapcsolódik -e a lengyel kormányhoz, hiszen ők egy kicsit vonakodnak a szakasz eh, ezen rész esetében. Köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdéseimre. Danke sehr, jetzt hat das Wort. Nagyon szépen köszönöm, Claudia Schmidt. Először is eh, szeretném megköszönni a tanulmányt, szeretném megköszönni a munkát, minden olyan kezdeményezést üdvözlök, amely összeköti egymással a kontinens országait, és elérhetőbbé teszi Európát. Ez az észak-déli összekötetés több, mint egy közlekedési folyosó, hiszen az ilyen folyosók mellett növekszik a gazdaság, növekszik a jólét, a foglalkoztatás. Nagyon szépen, realisztikusan akkor foghatjuk fel, hogyha vannak tanulmányok. Tehát eh, vannak olyan tanulmányok, hogy eh, egy folyosó hogyan hat ki arra a területre, amelyen áthalad? A második kérdésem pedig az osztrák szakasz még csak kezdetekben van, tehát az osztrák városi részek még nem nagyon vannak kész. Itt van a Korán tunnel, a Semmering alagút, nem kötheti össze északot déllel. Esetleg ismert, hogy Ausztriában problémáink vannak a környezetvédőkkel, és a környezetvédők már megpróbálják ezeket a projekteket megakadályozni. És itt eh, rögtön elmo- szidom az elnökünket, mert Bult asszony eh, tanulmánya nagy-nagy port vert fel Ausztriába. Elnök úr, támogatják Ausztriában ezt a folyosót, és üdvözölném, hogyha koordinátorként a két vasúti alagút Európai Uniós finanszírozását kommentálná, illetve tisztázná, hogy mennyire fontosak ezek, és hogyan finanszírozandók ezek az EU, illetve Ausztria költségvetéséből. Köszönöm. Én a véleményszabadság híve vagyok. de jó, hogy említette, hogy Ausztriából jön. Valószínűleg egy német nyelvűnek sem tűnt fel, hogy osztrák. Olga Szelenova a következő. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm az információkat, köszönöm a prezentációt. Van egy kérdésem a közúti szállításra vonatkozóan. Ilyen közúti projektekre vonatkozóan. Említette a szűk keresztmetszeteket, és azt is, hogy figyelnünk kell a közúti szállításra. Én a cseh köztársaságról beszélek. Az egyik szűk keresztmetszet a cseh köztársaságban a D1-es szakasz Lipnyik és Csekobice között. A D1 D1-es autópálya úgy, ahogy van, szinte járhatatlan, hiszen végig javítják de a Brno-Bécs közötti szakasz is állandóan eldugul. A finanszírozásra szeretnék rákérdezni. Nemrég volt egy eszmecsere Bulc asszonynal, biztos asszonynal, és természetesen szóltunk erről a projektről is. Gondolja, hogy ez az említett szakasz alkalmas lehet EU-s finanszírozásra a Connecting Europe keretében? Köszönöm. Köszönöm szépen. Gezine Meissner. Köszönöm szépen, én is köszönetet mondok a liberálisok nevében, és nagyon sok kérdés elhangzott már, úgyhogy rögtön áttérek a kérdésekre. Elmondta, hogy vannak tengeri eh, kikötők és belvízi kikötők, de nem beszélt a belvízi hajóutakról, és arról, hogy milyen szerepet játszanak a belvízi kikötők az ön folyosója esetében. Látom, hogy a vasút esetében sok mindent kell tenni, de ami a belvízi utakat jelenti, ahol ugye kevesebb pénz allokálódik, ott is sok mindent kell tenni, és ott kisebb pénzből több eredményt lehet elérni. A kérdésem az, hogy a negyedik vasúti csomag technikai szinten mennyiben fog segíteni az ön folyosójának kialakításában. Tudom, hogy még sok helyen Tudom, hogy sok helyen megvan már a válasz, de a megvalósítás még hiányzik, és nem feltétlen azt látjuk, amire szükségünk van, tehát azt látnám szívesen, hogy a negyedik vasúti csomag segíti az ön munkáját is. Én ennyiben hagyom. Köszönöm, aztán ugye itt van a közutaknak, a villamosításnak a kérdése. Rendben, én magam is hozzászólásra jelentkeztem. 45%-os sínforgalom, ez nagyon jól hangzik, de hogyha beleszámítom a dologba, a két alagutat is, akkor azt kell, hogy lássam, hogy nagyon sok pénzt fordítunk ezeknek a alagutaknak a kialakítására, és akkor annyira nem költséghatékony a vasúti közlekedés. Itt van a Varsó Pozsony közötti összekötetés, az egész Bécsen átmegy, miért nem kísérik meg azt, hogy Magyarországon keresztül, ugye a Dunántúli régión keresztül elviszik az utat Ljubljana felé, és ott villamosítanak. Ezt három év alatt meg lehetne valósítani, tíz év kell ugyanakkor, vagy adott esetben húsz év az alagútnak az építésére. Én nekem nincsen elvi ellenvetésem az alagutakkal kapcsolatban, de hogyha ezeket nem tudjuk megvalósítani gyorsabban, mint más dolgokat, és erre utaltam a sajtóközleményemben, és akkor többet fizetünk, és Természetesen Ausztriában az a kérdés, hogy miért nem kap semmi pénzt a Szemeringi eh, projekt. Egy biztos, én teljesen semlegesen fogalmaztam, és ezt meg tudom mutatni, csak a tényekre szorítkoztam és csodálkoztam, hogy vannak olyan projektek, amik kevesebb eh, finanszírozást kapnak, eh, adott esetben csak egyharmadát annak, amit várják. De hát nyilvánvalóan például a Szemeringi projekt, ez Ausztriában egy régi vita tárgya, van egy-két per is, amit megnyertünk, a Szemeringi vasút létezik, ez az UNESCO világörösséghez tartozik hozzá. A kérdés az, hogy csak a sínre vonatkozik, ez vagy a teljes projektre, ez összességében még nincsen eldöntve, és van egy Knoflacher professzor tollából született szakvélemény is, ő már felépett itt körünkben, nagyon becsülködő, azt mondta, 0,15-0,45 százalék közötti költséghatékonysági tényezője lesz ennek a szemering alagútnak. Hogyha megépítem ezt, és utána újra betemetem, akkor viszont 1,4-re emelkedik ennek a költséghatékonysági tényezője. Egy ilyen projekt esetében tehát biztonságra is figyelni kell, és egyebekre Németországban 7,2 milliárd euró hiányzik évente arra, hogy a már megépült infrastruktúrát karban tartsuk. Ez egy nagyon fontos megjegyzés. A, a német hatóságok, a német kormány is sok mindent belevet a tervébe, de tudjuk, és ezt az volt közlekedési miniszter nálam is jobban tudja, hogy nekünk az lett volna kívánságunk, hogy finanszírozást Eh, is rendeljenek a elhatározott projektek mellé. Tehát egy dolog, hogy milyen projekteket mutatnak be, én azt mondom, hogy szeretnénk egy 100%-os vasúti eh, vasúti közlekedési díjat és 0%-os autópályadíjat, de hát ez nyilván sose fog megvalósulni. Most pedig Kurt Bodevich kapja meg a szót. Köszönöm szépen ezt a hatalmas kérdés áradatot, ami a legkülönbözőbb szempontból közelíti meg a problémát, és a kis részletekre a stratégiai eh, horizontig terjed. Én megpróbálok a különböző eh, szándékaikra kitérni, amit Szalini képviselő mondott, azt támogatom, ezzel a folyosóval gyakorlatilag keletre tereljük a közlekedésnek eh, a forgalmát, ehhez kell fejleszteni a hálózatnak egy nagyon nagy részét. Ennek nagyon nagy jelentősége tehát Európa összenövése szempontjából, most egyelőre máshol koncentrálódik a közlekedés, a forgalom. Az alap gondolata ennek a hálózatnak az volt, hogy a balti tengeri térséget az Adriával összekösse, és ez új perspektívákat nyisson. Természetesen, hogyha megkérdik majd, a, hogy mik voltak a hatásai a makroökonómiai struktúrákra a tagállamokban, az országainkban, de az Európai Unióban is, ott is van jelentősége. Engedjék meg, hogy megértésüket kérjem, hogy a offshore kikötők esetében most nem tudok semmit mondani, ugyanis van itt egy ilyen projekt, de ez még nem felel meg egy ilyen, az általunk a projektek nagyságrendjével kapcsolatban támasztott kritériumoknak. Nyilván megnézzük a műszaki megvalósíthatóságot is, de másodszorban megnézzük azt a kérdést is, amelyek azok a projektek, amelyek az egyes fázisokban a legnagyobb európai hozzáadott értéket biztosítják. Az Alpok makrorégió és más makrorégió is nagyon fontos számunkra, úgyhogy e folyosón belül létrehoztunk egy olyan vitapanelt, egy olyan vitafórumot, amely világosá tette, hogy a makroregionális stratégiákat össze kell kötni, össze kell hangolni a közlekedési stratégiákkal. Nagyon remélem, hogy ezzel nagyjából minden kérdést lefettem. A mi célunk tehát az, hogy a különböző tartalmi, érdemi megközelítésmódokat összekössük egymással, összehangoljuk egymással. Én is híve vagyok a makroregionális stratégiának, itt volt a balti makrorégiónak a stratégiája, az nagyon jól működött, a többit is segíteni kell. Liberacki kollégának a kérdésére tennék át, aki szintén ugye közlekedési miniszter volt, úgyhogy nyilván az ő kérdése a részletek kellő ismeretéről tesz tanúbizonságot. Ugye a folyosók azok keresztezik egymást, itt van például ugye az északi tenger, balti tenger folyosó és a balti tenger adriai folyosó, Nyilvánvalóan az Csecsin eh, felé menő második tengelyen megvan az megfelelő összeköttetés, a fő közlekedési útvonalak eh, összekötéséhez. Ez volt egy stratégiai döntés, amit meghoztunk. Nagyon sok párhuza, a nagy stratégiai döntés az volt, hogy, hogy párhuzamos tengelyeket építek fel, vagy megpróbálok megpróbálom a már meglévő hálózatokat egymással hiányzó összekötetések kiépítése révén összekötni. Mi nagyon tudatosan a balti-adriai folyosó esetében ezt a vitát nagyon tudatosan az RSC 5 keretében is lefolytattuk. Megnéztük, hogy melyek azok a, melyek azok a szakaszok, a vasúti szakaszok, amelyek szóba jöhettek itt. Ugye egyrészt Van a van ugye az operacionális kezelése a problémának a területén, eh, és itt a TNT rendelet szerint megy eh, az infrastruktúra finanszírozása, tehát ott határozzák meg azt, hogy minek kell benne lenni az infrastruktúrába, és utána fejlesztik ki eh, az erre vonatkozó munkaterveket. Úgyhogy ilyen optimista vagyok, hogy Lengyelországban, kiindulva az ottani kikötőknek az érdekeiből, illetőleg az ottani gazdasági erővel rendelkező városoknak a, a helyzetéből egy további fejlődés lesz elérhető. Mi a munkaterveket bilaterálisan, nem csak fórumokon, bilaterálisan is megvitattuk, és összekötöttük a tagállamokban folyó közlekedési tárgyú vitákkal és nagyon örülünk, hogy, örülünk, hogy a nemzeti közlekedési infrastruktúra fejlesztés figyelembe veszi ennek a folyosónak a munkatervét. És akkor az FC-vel kapcsolatban rögtön két kérdésre térnék át. Egyrészt a Livelaszki kollégának arra kérdésére, hogy a Juncker terv adott esetben figyelembe veszi -e ezeket a folyosóval kapcsolatos projekteket. 60 milliárd euróra van szükségünk a folyosó kialakításához. Ezt a CEF-nek, az Európai Összekapcsolási Eszköznek, illetőleg a kohéziós alapoknak a pénzéből önmagában még csak középtámasnak fogjuk tudni biztosítani, tehát el kell gondolkoznunk azon, hogy amelyek nem kapnak forrást, azok a projektek más forrásból lesznek finanszírozva. Úgyhogy én tudatában vagyok ennek a finanszírozási problémának és itt volt egy másik kérdés is, amit Schmidt asszony tett föl. Ugye itt ugye az első korról van szó, aztán vannak olyan projektek, amelyek a középtávú pénzügyi tervezésen messze túlmutatnak, és harmadsorban van lehetőség, hogy az FC keretében finanszírozzuk ezeket a projekteket ezzel a jelentéssel. Ezzel elértük már azt, hogy az hogy egyfajta ilyen alaptervet adjunk a finanszírozásra. Ezzel már jelentősen tovább léptünk azon, mint amit a Juncker terv tartalmaz, és egy fontos útra léptünk. Schmidt azt, hogy megkérdezte, hogy mik a gazdasági kihatásai ennek a folyosónak. Van egy Frauenhofer tanulmány, ami kiszámította, hogy milyen makroökonomiai hatások maradnak el, hogyha a folyosót nem valósítjuk meg. Hogyha realizáljuk, akkor e, itt a folyosó mentén 10 munkahelyet teremtünk. Ez az egy 1,4-es e, e, tényező, amiről itt az előbb az egyik kolléga olyan csúnyán beszélt. Itt vannak ugye az értékteremtési, logisztikai projektek, amelyek a többi folyosó esetében is, és itt is tartósan 10 millió munkahelyet teremtenek. Szeremvonal asszonynak a kérdését válaszolnám meg. Valóban a közúti közlekedésnek van jelentősége, de a kohéziós forrásokból, tehát az egyes országoknak küldött kohéziós forrásokból csak 10% van allokálva a közötti közlekedés fejlesztésére. Tehát itt azt láthatjuk, hogy van prioritás a közúti közlekedésnek, de azért mégiscsak sokkal több feladatot kell bepótolnunk, vagy lemaradást kell bepótolnunk ugye a vasúti közlekedés területén. Ami az első kérdés illeti Meissner asszony, itt csalódást kell, hogy okoznom, a belvízi közlekedés nem játszik szerepet, viszont a határokon átmenő forgalomban igen. Ezért is beszéltem a 30 terminálról, megpróbáljuk megpróbáljuk az integrációt a többi folyosóval is eh, ezek útján eh, erősíteni. Úgy gondolom, hogy nagyon jó lehetőségünk lesz, hogy az infrastruktúra fejlesztésében tovább lépjünk ezen a területen is. Ami pedig az utolsó kérdést illeti Kramer úr részéről, hogyha átszámoljuk, akkor a, a két alagútra, a sinközlekedés forrásoknak a 13%-a lenne fordítva. Itt is szeretném világossá tenni, hogy van itt ugye egy európai összekapcsolási eszközzel kapcsolatos rendelet, ez kötelező számunkra, ezen, ettől eltérő munkaprogramot nyilván nem dolgozhatunk ki saját magunk számára. Gráz és Klagenfurt között van ugye egy összeköttetés, nekünk kötelezettségünk ezt megvalósítani, ami fontos volt ugyanakkor, vannak itt ugye a folyosóval kapcsolatos eh, tanulmányok, amiket megrendeltünk, és világosá tettük, hogy a közlekedési környezetnek az elemzését is szeretnénk eh, ezek keretében elvégezni, és szeretnénk látni, melyek azok az összekötetések, amelyek működnek, és melyek azok, amelyek azonban nem. Hogyha tehát vannak olyan vasúti összeköttetések, amelyek nem eléggé attraktívek és nem működnek, akkor ezek nyilvánvalóan a forgalomnak a közútra való visszaterelődéséhez fognak vezetni. Úgyhogy ezek olyan problémák, amelyekkel majd a folyosó kialakításakor szembe kell néznünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A további munkájához minden jót, kívánunk sok sikert, és egy év múlva bizonyosan újra találkozunk, már előre ülünk ennek, hogy láthatjuk, hogy mennyi előrelépés sikerül elérni egy év alatt. Köszönjük szépen Kurt Bódevék, és üdvözöljük még egyszer itt az Európai Parlamentben. So, wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt. Akkor áttérünk a következő napi rendi pontra a Schengeni körutazói vízum létrehozásáról és a Schengeni megállapodás végrehajtásáról. Az előadója szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Megvárom, hogy mindenki föl tudja venni a technikát a fejére, az a javaslatom, elnök úr, hogy a két napi rendet tárgyaljuk egy körben. Én legalábbis szeretném előadni a álláspontomat egyben, és aztán elnök úr eldönti, hogy külön vitát rendez róla, vagy egyben megtartjuk. Egyszerűbb szerintem, és a szakma javaslata is az, hogy tartsuk egyben a két napi rendnek a vitáját, ezek összefüggnek egymással. Danke. Er war Danke, danke. Igen, így gondoltuk. Ahhoz, mit szólnátok ahhoz, hogyha azzal a hírrel mehetnétek haza a választóitokhoz, hogy egy egyszerű jogszabály csomag módosítással a következő öt évben tudunk teremteni 1,3 millió új munkahelyet az Európai uniós térségben, és mondjuk, ahogy az Európai Bizottság számolja, mondjuk egy 5 év alatt 130 milliárd eurós bevételt. Úgy, hogy ehhez nem kell beruházni, nem kell pénzt költeni hozzá, egyszerűen csak egy bonyolult és ma már elavult vízumrendszert kell egy kicsit megreformálni. Szerintem nincs otthon az a választó, melyik meg ne tapsolná az európai parlamenti képviselőket és az európai intézményrendszert, ezeket halva. Éppen ezért, bár tudom, hogy csak a Schengeni térségre vonatkozik a következő két napirendünk témája, ezzel együtt egész Európára kihatással lehet, és a Schengeni országoknak pedig különösen fontos gazdasági bevételt és teremtési lehetőséget biztosít. Igen, ez a vízumcsomag megváltoztatása, ez a két most tárgyalandó napirendünknek a fő témája, és miután május óta most már több mint két hónapot foglalkozunk néhányan itt a bizottságban ezzel a kérdéssel, és az én kollégáim különösen sok egyeztetést folytattak le. Néhányan pedig még Kínába is elutaztunk azért, hogy az ottani szakmai szervezetek álláspontját végighallgassuk. Ezért bátran állíthatom nektek, önöknek, hogy a közlekedési és turisztikai szakbizottságnak alapvetően érdeke, hogy átvigyük a parlamenten ezt a mostani bizottsági javaslatsort. Hogy térjek rá a részletekre. És ha már a bizottság javaslatát említettem, hiszen mi most ehhez fogalmazunk meg majd az ősszel a TRAN bizottság véleményét, ezért hagyj idézzem vissza azt a bizonyos tanulmányt, amit 2013-ban az Európai Bizottság csináltatott, készítetett, a vízum kiadási eljárásokból származó gazdasági előnyökről. Ezt említettem itt a mondandó elején. Azt mondja a bizottsági tanulmány, hogy az elmúlt években a szigorú Schengeni szabályok miatt az, egé, az egyéb turisztikai célterületekhez képest verseny hátrányt jelentő európai vízumrendszer miatt elveszítettünk mintegy 6,6 millió turistát Európában, olyan turistákat, akik Brazíliából, Indiából, Kínából, Oroszországból, tehát harmadik országokból jó pénzzel, tehát magas költési képességgel érkeztek volna Európába. Csak azért nem jöttek ide, mert olyan vízumrendszerünk van, ami távol tartja őket Európából. Ma délelőtt eh, járt nálam az egyik legnagyobb eh, hotel brand, amerikai hotelbrand egyik igazgatója, aki megkérdezte tőlem, hogy persze nekik az amerikai érdekeltségeik szempontjából az jó, hogyha mi Európában továbbra sem értjük meg, hogy a modern turizmusban ez milyen fontos, hogy a vízumszabályok rugalmasak és jól hozzáférhetőek legyenek, de hát nekik európai cégeik is vannak, és kezdenek aggódni, hogy Európa, amely büszke volt arra az elmúlt évtizedekben, hogy az első számú turisztikai célpont, ehhez képest le fog maradni ebbe a versenybe, mert akár Dél-Amerika, akár Ausztrália, és különösen az Egyesült Államok a vízum szabályai könnyítésével például könnyebben vonza a hozzánk képest harmadik országbeli vendégeket. No tehát, egy olyan két külön javaslat sorból álló vízumcsomaggal fogunk most foglalkozni, amely egyik oldalról a mostani vízumkódex felülvizsgálatáról szól, a másik napirenden pedig egy új típusú, egy körutazói, Schengeni körutazói vízum bevezetéséről szól. A bizottság javaslatának célja a Schengeni övezetre érvényes rövidtávú tartózkodásra jogosító vízumok kiadására vonatkozó jelenlegi eljárások lerövidítése egyszerűsítése. Ezzel együtt alacsonyabb költségeket, kisebb bürokráciát, és természetesen, ami nagyon fontos, és nem fogjuk tudni elégszer hangsúlyozni, hiszen más bizottságokban párhuzamosan velünk ezt a kérdést fogják leginkább elemezni, hogy a gazdasági szempontok mellett a biztonsági szempontoknak is megfeleljen ez az új vízum csomag de megkérdezem tőletek, kedves kollégák, hogy szerintetek abban a 6,6 millió elveszített potenciális gazdag turistából, aki itt költött volna Európában nálunk, hányan lettek volna titkosan ide érkező terroristák. Mert hogy azt hallom másoktól a parlamentben, és tartok tőle, hogy abban a helyzetben, amiben most van Európa, esetleg ez egy nagyon népszerű, egymondatos, leegyszerűsített válasz lesz, hogy nekünk éppen falakat, kerítéseket kellene Európa köré emelni, és nem a vízumrendszerünkön könnyíteni. De a mi veszélyforrásunkat vagy éppen az általunk az európai térség által, az európai értékekből következő migránsokkal kapcsolatos politikánkat teljesen szét kell választani, el kell különíteni az egyébként gazdasági előnyöket jelentő vízum rendszerünkről, mert higgyék el, higgyétek el nekem, hogy terrorista még vízumot sosem igényelt azért, hogy esetleg Európába érkezvén itt nekünk átson. Viszont sikerült távol tartani olyan indiai vagy kínai befektetőket, gazdasági szereplőket, akik viszont azért jöttek volna ide, hogy megvizsgálják a közös üzleti lehetőségeket. Éppen ezért tehát jelzem, hogy a bizottság javaslatát azokkal a kollégákkal együtt, akikkel sikerült az elmúlt hetekben egyeztessünk, maximálisan támogatjuk, sőt, azt javasoljuk majd a mi bizottságunknak, a TRAN bizottságnak is, hogy még további javaslatokat is fűzzünk az Európai Bizottság javaslat sorához. Az Intergroup is ülésezett, Klaudiáig szerveztek egy nagyszerű meghallgatást, a, ott is ez a vélemény alakult ki, és én pedig az elmúlt hetekben az összes komoly és jelentős európai érdekképviselettel, szakmai ernyőszervezettel, és a másik kérdésben, tehát a körutazói vízum kapcsán kulturális szervezőirodákkal, az Európai és Világ Cirkusz Szövetségkel, Művészek Szövetségeivel találkoztam, és most is itt van közöttünk a CLIA, a HOTREK képviselője, biztos mások is, maximálisan támogatja a szakma, hogy ez a javaslatsor átmenjen. A Összefoglalom néhány fontos elemét a bizottsági új vízumkódex javaslatnak, anélkül, hogy kitérnék minden pontra, hiszen majd ősszel még erről folytatunk újabb vitát. Az egyik legfontosabb a vízumkérelmek feldolgozására és a döntéshozatalra vonatkozó határidők csökkentése. A vízumkérelmek benyújtásának lehetősége más uniós országok konzulátusain, amennyiben a vízumkérelem feldolgozásában illetékes tagállam nincs jelen, és nem rendelkezik képviselettel. Találkoztam olyan Európában már szabad szemmel, és lehet, hogy a legnagyobb cégek között megemlíthető nagyságrendű bevétellel és kapacitással rendelkező kínai cégcsoporttal, amely nem Pekingben, Sánkhájban van a központja, és a tulajdonos és a vezérkar egy olyan belső kínai tartományban él, ahonnan ezer kilométerre van a legközelebbi Schengen vízumot kiadni képes konzulátus. Ezer kilométerről az egész cégcsoport vezérkarnak, akik idejöttek volna tárgyalni Európába, el kell utazni Pekingbe vagy Sánkhájba, ott el kell töltsenek egy, egy napot legalább hiszen elutaztak, azért, hogy másnap reggelre kapjanak egy időpontot a mi konzulátusunktól, bármelyik Schengeni országi konzulátustól, ahol egy hosszas procedúrán meglehetősen, magunk között szólva, megalázó procedúrán esnéne, esnek át, ha bármelyikünket ilyen vízum eljárásnak tennék alá, akkor azt mondanánk, hogy köszönjük, nem akarunk abba az országba utazni, jól vagyunk mi itt Európában. Na így jártak ők is, azt mondták, köszönik szépen, ilyen procedúra alapján nem fognak vízumot kérni ahhoz, hogy eljöjjenek Európába, hanem keresnek más befektetési területet. És ez nem csak gazdasági befektetők, hanem kulturális szakemberek, turisztikai szakemberek, európai közlekedési konferenciára érkező szakemberekre, bárkire is vonatkozhat. Könnyítést szeretne a bizottsága rendszeres utazók számára, beleértve a három évig érvényes többszöri beutazásra jogosító vízumok kötelező kiadását is. Szeretnénk, hogyha a vízum igénylőlapok egyszerűsödnének, az internetes kérvénybenyújtás lehetővé tételét szorgalmazzuk, és legfeljebb 15 napig érvényes vízumok határon történő kiadására vonatkozó különleges lehetőségeket is szeretnénk, hogyha biztosítana az új vízumrendszer. Ezek a bizottság javaslatai voltak, én a, közösen a általam elvégzett feladat vagy kötelezettségnek megfelelően megkérdeztem a szakmai szervezeteket, hogy milyen egyéb javaslataik vannak, és ezért tettem néhány módosító javaslatot, amit meg fogtok ismerni majd. Én például további könnyítéseket javaslok majd, például a hajózási szakma részvevőinek, a közlekedési szektorban dolgozó kollégáknak, és persze a turizmusban dolgozó utazás szervezők által javasolt könnyítéseket is. Hagy mondjak ezekből egy-két példát. Az Amerikai Egyesült Államok, amelyik, mint tudjuk, hogy még Európánál is jobban kitett a terrorizmus veszélyének, az Amerikai Egyesült Államok bevezette a tíz éves többszöri beutazásra jogosító vízumot, miközben mi itt Európában még csak nem is beszélünk erről. Miért nem? bárki azzal jön nekem, hogy a terrorizmus veszélye miatt, akkor rögtön mutatom a kanadai vagy az Amerikai Egyesült Államok ellen példáját. Éppen ezért az a javaslatom, hogy a turizmus szakbizottság funkciónkból következően, tehát a bizottságunk tegyen arra javaslatot, hogy a vízum információs rendszerben nyilvántartott kérelmezők számára hosszabb időszakra legalább 5, de maximum 10 évre többszöri beutazásra jogosító vízumot is létesítsünk a Schengeni térségben, Európában. És ahogy az előbb is említettem, jó lenne, hogyha lehetőség lenne arra a tengerészek számára, hogy a vízumkérelemnek az unió külső határán történő benyújtására is módot adnánk. Én megfogalmaztam több olyan javaslatot, ezt majd írásban látjátok, nem akarom ezt részletezni, amely az elmúlt hetek egyeztetéseiből következik. Például, hogy hogyan lehetne a repülőtereken a, egyrészt több közvetlen légijáratot létesíteni, másrészt ezekhez kapcsolódóan a határon vízum megadási lehetőséget biztosítani. Az egyébként rendkívül zárt Kína elkezdte egyes fontosabb turisztikai célpontjain a repülőtéren megigényelhető például három, négy, öt napos vagy egyhetes vízumok megadását. A Európa miért nem képes erre? Én azt mondom, nekünk ilyen javaslatokat meg kell tudjunk fogalmazni. Összességében tehát az új vízumkódex, tehát a vízumkódex felülvizsgálata kapcsán a, látni fogjátok, hogy a szakmai egyeztetéseinkből milyen javaslat sor született. Én úgy tudom, hogy itt a parlamenti bizottságunkban is több kollega, az árnyék jelentős, árnyék, tehát az én segítőim is, az árnyék jelentéstevők is ezt támogatni fogják. Három mondatot a másik kérdésről, a körutazói vízumról. Ez egy új típusú vízum, egy Schengeni körutazói vízum, amely olyan harmadik országbeli állampolgárok esetén alkalmazható, akik összesen 90 napnál hosszabb ideig de legfeljebb egy évig kívánnak mozogni két vagy több tagállam területén, tehát nem kívánnak 90 napnál hosszabb időszakot eltölteni bármely országban, viszont jóval hosszabb, tehát nem csak három hónapos itt tartózkodási lehetőséget adunk nekik. Előadó művészek, diákok, kutatók, kultúra területén dolgozó szakemberek, üzletemberek számára ez egy plusz lehetőség lenne, a, hadd jelezzem, hogy ez most hogy működik. Most elvileg el kell hagyniuk a Schengeni térséget, az egymást követő 90 napos tartózkodásuk utolsó napján, és ezt követően 90 napig a tagállamon kívül kell várakozniuk, amikor újra megigényelhetik ezt a vízumot. Ez egy borzasztó rendszer, ezen szeretnénk változtatni, éppen ezért nagyon kérem, hogy adjátok, tegyétek le a módosító javaslataitokat szeptember 8-ig, és utána küzdjünk ezért az új vízumcsomagért. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! Claudia Montero. Köszönöm szépen, elnök úr! Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, és hálás vagyok Istvánnak. Azt gondolom, hogy kitűnő anyagot készített, és azt gondolom, hogy a turisztikai ágazat igényeire válaszol egy olyan ágazat, amelyről kiderült, hogy felendülőben van, munkahelyteremtésre alkalmas, Hát nagyon fontos, hogy az Európai Unióban prioritást élvezzen a politikánkban is. És természetesen minden tagország sajátosságait is figyelembe kell venni. Az Európai Unió az egész világon a leginkább korlátozó jellegű országcsoport, ami vízumkiadást illeti. Éppen ezért világosabb, egyszerűbb szabályokra van szükségünk, modernebb szabályokra, olyan szabályokra, amelyek célja a harmonizálás a Schengeni térségen belül. Nagyon fontos, hogy nagyobb legyen a szolidaritás, és jobban tudjuk a turistákat vonzani, kevésbé tehát tegyük a rendszert. Európa számára Oroszország, Kína, amelyet ön többször is említett, olyan piacok, amelyek igenis meghatározóak. India, a közel-kelet szintén fontos szerepet tölthetnek be, mint forrás a turisztikai ágazat számára. Ezek a turisták, és Isten ezt említette, hozzájárulnak az Európai Unió bizonyos térségének fellendüléséhez. Tehát egy nagyon nagy témáról van szó, az érinti teljes európai ipart, és a vízum csomagnak, és fontos szerepet kell szenni itt a szakbizottságban. Mi vagyunk az életekes szakbizottság, és minden alkalommal, amikor ehhez kapcsolódó kérdések merülnek fel, akkor nekünk kell ezt a dimenziót elemezni. Sajnálom azt a tényt, hogy nem tudunk a Schengen internetes oldaláról vitát folytatni, amely lehetővé tehetné akár sokkal gyorsabb módon a vízum kérelének beadását, illetve bizonyos akadályokat segíthet elhárítani. Létezik egy Schengeni információs weboldal, de azt gondolom, hogy itt felülről lefelé kéne építkeznünk, internetes weboldalakat létrehozni, de olyanokat, amelyek nem kétszerezik meg ugyanazt az információt, fontos különbséget tenni a különböző valóságok között. A vízumkódex fontos, hogy nagyobb manőverezési lehetőséget is biztosítson a konzulátusok számára, gyakran változik a helyzet, illetve bizonyos tagországban más és más a helyzet, és vannak olyan konzulátusok, ahol meg lehet találni az internetes weboldalon ezeket a különbségeket. Ami a, a többszörös belépésre jogosító bizalmat illeti, ez problémát jelent. Az USA-ban vonakodnak a téma kapcsán szintén. Hát azt gondolom, hogy a bizottságnak tekintetek kell lennie erre javaslatában. Egyetértek István kollégám javaslatával, a többször belépési jogosító vízumok esetében. Úgy érzem, hogy a gyakorlati hatásai ennek nem olyanok, amelyeket szeretnénk. Tehát fontos, hogy pontos intézkedésekre tegyen a bizottság javaslatot, speciális intézkedésekre azért, hogy elkerülhessük eh, ezeket az eseteket, illetve a negatív következményeket. Ami a körutazási vízumot illeti, ez egy újszerű eszköz, és hangsúlyozni szeretném, hogy ez a gazdasági fejlődést is eredményezheti a munkahelyteremtést a turisztikai ágazatban, az ágazatban, hiszen mi ezt nagyra értékeljük és fontosnak tartjuk. Ennek természetesen a közlekedésre és az éttermi ágazatra is pozitív hatásai lehetnének. Ismerjük az USA esetét, de ne feledkezzünk meg például a kanadai jó gyakorlatokról. A startup vízum amelyet arra hoztak létre, hogy a vállalat vezetőket vonzák Kanadába. Az osában is némi nyitás volt érzékelhető, Kanadának rendkívül gyakorlatai vannak ezen a téren, tehát nagyon fontos, hogy az EU is foglalkozzon ezzel a lehetőséggel. Természetesen vannak tagországon között különbségek, és bizonyos kategóriai személyek a külön vízum létezik a sportolók, kutatók, előadó művészek, hallgatók számára, akik szeretnének több mint 90 napot eltölteni az EU-ban, vagy akár több mint 180 napot két különböző tagországban, illetve akár hosszabb időt és elnézést, hogy ilyen hosszú vagyok, hosszabb szólók, de azt gondolom, hogy minden egyes lehetőségre ki kell térnünk, a vízumok kapcsán. Ma délelőtt szó volt arról, hogy 44 eh, milliárd eh, eurónyi eh, támogatást kaptak a bicikliságazatok. És nagyon fontos ezt az ágazatot továbbfejlesztenünk a turizmus érdekében is. Az összes említett téma fontos, hogy módosító keretében is megjelenjen. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, azt azonban nem megengedhető, hogy mindenki 10 percet beszéljen, akkor nem érünk a napi rendünk végére, úgyhogy kérem mindenki röviden, velősen fogalmazon. Daniel, a következő hozzászólónk. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, üdvözlöm az általános bizottsági csomagot, hiszen lehetőség lenne így a külföldi beruházások bevonzására, a főszikai célpontok megerősítésére, illetve a turisták vonzására. Ez a gazdasági bevándorlók és menedékjogot kérők számára ez célpont. Azonban a tanulmányok azt mutatják, hogy nagyon nehéz a, az EU-s vízumrendszert egységesíteni, jelentéstevő kitűnően felhívta figyelmet a, a problémákra, ez elretten bizonyos látogatókat. Számomra nagyon fontos az, hogy megfeleljen a koordináció jelenlévő, meglévő európai biztonsági mechanizmusokkal, a szívszel és a vízszel való összhang, illetve e, fontos, hogy világos rendszerek legyenek arról, hogy mikor lehet kivételt tenni bilateres vízum kiadás esetében például, és azt gondolom, hogy szintén uh, alkalmazni kell a biztonsági ellenőrzéseket minden olyan személy esetében, aki vízumot kért, tehát minimális biztonsági ellenőrzésekre van szükség, hiszen ez azonnal hézagot teremthetne a rendszerben. Uh, ami a, a smart határok rendszerét illeti, fontos, hogy ez kezelhető legyen, ami a vízunkódexet illeti. Itt számos nagyon jó gyakorlati kezdeményezés elhangzott, amelyek eh, a rendszer jobb technikai működését eredményezhetnek, például a javasolt weboldal, konszolidált információval, az elektronikus formátum alkalmazás a modern kommunikációnak megfelelően, az interjúk esetében ez például nélkülözhetetlen, de van néhány aggodalmam az eredeti bizottsági javaslattal és a liberalizatával kapcsolatban, ezeket röviden említem meg. Ha el töröljük azt, hogy a kérvényezőnek alá kell támasztani a megfelelő eh, pénzügyi fedezetét. Emiatt eh, én aggódom, azt gondolom, hogy ennek súlyos hatása lehet, és eh, aláshatja a gazdasági bevándorlók kérdéseit. Fontos, hogy a rövidtávú turizmus kérdését is óvatosan mélegeljük. Rövidtávú hatások kapcsán és az összes hézagot próbáljuk kiküszöbölni. Nem mindenki, aki turistának mondja magát valóban turista, csak terrorista fenyegetettséget vez, vet ezt fel. Ezen kívül a libe jelentős tevőjének hozzáállása is aggaszt, ami a humanitárius üzemok kiadását illeti. Azt gondolom, hogy ezt külön eszközként kell tartani, hiszen ez nem hosszú távú megoldás a jelenlegi humanitárius válságra, és aggódnék amiatt, hogyha egy külön a részt tűzünk ide bele, akkor ez csak a bátorítani fogja az embereket továbbra is arra, hogy átkeljenek a földközi tenger térségében, és azt az üzenet térségében, és azt az üzenetet küldjük, hogy mi őket üdvözöljük. Tehát általában véve támogatom a csomagot és a jelentéstevő javaslatait is, viszont fontos, hogy a biztonsági szempontok is érvényre jussanak. Köszönöm. Muchas gracias, presidente. Como es un primer intercambio de puntos de vista. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy első vita, úgyhogy rövidre fogom a szót. A közös állás pontot illetően az én saját véleményem nem sokban változott. Megvannak most a jelentés tervezetek, és az új gazdasági helyzet is arra kényszerít bennünket, hogy a vízumok esetében átgondoljuk az eddigi szabályozást. A vízumok kiadása sokkal rugalmasabbá kell, hogy váljon, sokkal kevésbé szabad, hogy bürokratikus legyen, és meg kell könnyíteni Eh, az internetes vízum igénylést is. Erre rendszert kell kialakítani, megfelelő eljárási rendeket, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy harmadik országokból több munkavállalót fogadjunk. És ez nem csak a kereskedelmi forgalomra kell, hogy érvényes legyen, hanem ezt azoknak az egyezményeknek is a tárgyává kell adott esetben tenni, amelyeket jelenleg tárgyalunk ki harmadik országokkal. Tehát egy, és mindezekkel már egy koherens vízumpolitikát kell e, kialakítanunk, e, adott esetben e, azokkal az egyezményekkel is összhangban, amelyek jelenleg képezik a tárgyalásoknak a tárgyát. Most megvan tehát a jelentés, tervezett vitát folytatunk, hogyha a vízum kiadása biztonsági kockázatokat rejt magában, az természetesen más kérdés. Az Európai Unió biztonságával kapcsolatos kérdéseket ugyanakkor más jogszabálycsomagban szabályoztuk már oda, más eszközök kellenek, nem szabad, hogy a kiadása, a vízumpolitika beutazás területén akadályokat gördítsünk olyan embereknek a beutazása elé, akik gazdasági hasznot jelentenek számunkra. Tehát ez mindenképpen serkenteni ennek mindenképpen serkentenie kell többek között az idegenforgalmat is. Vannak olyan személyek, akik meglátogathatnak majd minket, hogyha a vízumkiadás egyszerűbbé válik. A kérdés csak az, hogy meg lesz-e erre a megfelelő kapacitás. És akkor természetesen szeretnék utalni a luxemburgi miniszternek a délelőtti beszámolójára is, megfelelő közlekedési infrastruktúrára, és szükségünk van annak is koherensen, koherensen szervezetnek kell lennie, hogy a hozzánk érkezők által generált forgalmat le tudjuk bonyolítani. Képtelenek vagyunk egyelőre egységes égboltot, egységes légteret biztosítani, a saját magunk polgárai által generált forgalmat megfelelően lebonyolítani. Tehát az egész helyzetet, az, az, a jelentésben ne, az egész helyzetről kell beszélni, nem csak a vízumpolitikáról adott esetben, hanem föl kell mutatnunk a más területekkel való összefüggéseket is, egy egységes, holisztikus megközelítésmódra van szükségünk, aminek egy része természetesen a vízumpolitika. Hogyha ezt elvégezzük, akkor más kérdéseket is meg fogunk tudni oldani, olyanokat, amelyek nem feltétlenül a közlekedési szakbizottság hatáskörébe tartoznak, csak, hanem más szakbizottságok hatáskörébe is. Ebbe az irányba mutatnak egyébként az én módosító indítványaim is. Tehát itt egy egységes, eh, holisztikus megközelítésmódot képet szeretnék kialakítani. Itt nem csak néhány száz vagy ezer ember sorsáról van ugyanis szó. Köszönöm szépen. Claudia Tapadel, Melia Kilnen, Suica, De Monte képviselők vannak még a hozzászólók listáján akik mindannyian kettő-kettő percet kapnak a hozzászólásra. Köszönöm szépen a jelentést, a munkát, kedves István, köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes jelentést. Azt gondolom, hogy a turizmus számára meghatározó anyagról van szó. Szóval ez a harmadik legfontosabb gazdasági ágazata a GDP alapján az EU-nak figyelmel követtem mindazt, ami a, a vitosan elhangzott, illetve amit Isten elmondott. Fontos, hogy könnyítsük a vízumkiadást, és az Európai Bizottság is úgy érzi, hogy 500 millió és 1 milliárd euró közötti bevételi forrásról van szó, ami az Európai Vízumkódex reformját illeti. Fontos itt hangsúlyozni azt, hogy ennek jelentős hatása lehet az európai gazdaság egészére nézve, és fontos ezt észben tartanunk. Támogatom a jelentős általán, jelentős általános megközelítését, ami a vízumkiadást illeti, fontos, hogy ez rugalmas, átlátható legyen, hozzáférhető, és ez további turistákat vonzhat az Európai Unió területére, Oroszországból, Szaudarábiából, Ukrajnából, Kínából, Indiából, itt olyan lakosokról van szó, akiknek jelentős pénzügyi potenciáik vannak, és jelentős pénzeket tudnának Európában elkölteni. Másrészt támogatom a vízumkiadás egyszerűsítését, a vízum kérés egyszerűsítését a víz keretében. Azt gondolom, hogy ez is hozzájárulhat a növekedéshez. A vízumkérem benyújtói pedig fontos, hogy könnyebben vízumot kapassanak. Nagyon fontos a jól definiált koncepciókra összpontosítani, például amikor a dokumentumokat benyújtja valaki, akkor fontos egyértelmű kritériumokat rögzíteni, és fontos definiálni azt is, hogy mi minősül szervezetnek, gazdasági szervezetnek, cégnek. Hát fontos, hogy harmonizált eljárás legyen az összes tagországban, a konzulátusokon, és fontos európai definíciót kialakítani, egy megfelelő európai definíciót, amely lehetővé teszi a tagországi országok számára is, hogy megfelelően járjanak el, és a vízumon költséges problémát jelen nem szabad eltántorítani a költségek alapján a potenciális vízumkérőket. Nagyon fontos, hogy alacsony szinten tartsuk ezeket a kiadásokat. És egy utolsó megjegyzés. Azt gondolom, hogy figyelembe kell venni a hatástanulmány eredményeit is, a vízumkódex reformja kapcsán, ennek hatásai kapcsán, azt gondolom, hogy ez a hatás tanulmány esetleg veszélyeztetheti a folyamatot, ezt késleltetheti, tehát fontos, hogy ez a folyamatot ne arra használjánk, hogy a bizottsági javaslatot késleltessék. Köszönöm szépen. Melyek kilőn. Köszönöm szépen, most ilyen meg kilőn kapszót. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Köszönöm Istvánnak is ezt a kiváló munkát. Most közösen el kell gondolkoznunk az Európai Unióban, hogy hogyan oldjuk meg ezt a vízumpolitikát, hiszen olyan vízumpolitikára van szükségünk, amely lehetővé teszi az utazást, a beutazást Európába. Induljunk ki abból, hogy azok a polgárok, akik Európába szeretnének jönni, nem abból a gondolatból indulnak ki, hogy na most bűnözünk egyet, hogy bűnözők legyünk, hanem pont fordítva. Tehát a, az Európába jönni akarók, azok mondjuk úgy büntelenek és büntetjük őket, hogyha bezárjuk a határokat. Olyan feltételeket szabunk, amelyek megnehezítik vagy megakadályozzák az Európába való bejutást. És aggasztó helyzet, mert az Egyesült Államok, Ausztrália, Kanada óriási fáradozásokat tesznek, hogy oda menjenek a turisták, hogy megkönnyítsék a dolgaikat. Az Egyesült Államokban megemlíthetném például ezt a több utazásra lehetőséget adó több éves vízus, vízumot. Tehát az Egyesült Államokban nagyon szigorú vízumpolitika volt, és most átgondolják ezt a vízumpolitikát. Mert azt szeretnék, hogy oda menjenek az utazók, a turisták. Hogyha fenntartjuk ezt a nagyon szigorú vízumpolitikát, és igazából azokkal, akik eh, kiviszik eh, Európából az adópénzeket a különféle adóparadicsomokba. Ők mehetnek. Tehát szerintem eh, igazából ezt a pénzt ki is dobhatjuk az ablakon, amennyit elveszítünk. Köszönöm szépen, Dubravka Szujca. Köszönöm szépen, Elnök úr, köszönetet szeretnék mondani István kollégánknak. Kitűnő munkát vég, végzett, és amikor erre a témára van szó, akkor mindig eh, érzelmes leszek. Horvátországból érkeztem, ez az ország még nem tagja a Schengeni rendszernek két év tagság után. Július 1-én volt két év, hogy Horvátország csatlakozott, tehát szeretnénk csatlakozni Schengenhez, viszont az USA-ba vizót kell kérnünk. Tehát nem ugyanaz a helyzet minden tagországban, az EU-n belül öt további tagország létezik, amelynek állampolgárai szintén vízumot kell, hogy kérjenek az usa való látogatáshoz. De félretéve az érzelmeket, egyetértek azzal, hogy nagyon fontos jól definiált vízumpolitikát kialakítani. Létezik számos aspektus, a gazdasági, a biztonsági aspektus. Én a gazdasági szempontokra összpontosítanék. Azt gondolom, hogy a turizmus nagyon fontos gazdasági tevékenység, a harmadik legfontosabb gazdasági ágazat a GDP szempontjából az EU számára. Éppen ezért nagyon fontos a harmadik országokból érkező ö, turisták ö, vízum kérelmei, különösen a Kínából és közeketről érkező turisták. Itt fontos egyszerűsíteni a rendszert, egyre azonban világos kritériumokra is szükség van, ahogy erre javaslat történt Bizonyos kategóriák esetében humanitárius segítséget nyújtók fontos, hogy szintén egyszerűsített eljárásban részesülhessenek, hiszen a 6 millió turista, akiktől elestünk, igen meghatározó szám, és ennek óriási hatása lehet a munkahely teremtése. Éppen ezért nem hunyhatunk szemet ilyen súlyos számadatok felett. Természetesen a bevándorlást is Figyelembe kell vennünk a bevándorlási helyzetet, a különböző fenyegetettségeket, amely kapcsolódik a bevándorláshoz is, az intelligens határokat javítani kell, és azt gondolom, hogy a jelentés tovább javítható a módosítókkal, illetve segíthetjük a jelentéstevő munkáját azért, hogy ez majd elfogadásra kerülhessen. Köszönöm. Jött Isabella de Monte. Köszönöm most Isabella de Monte kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani Istvánnak a jelentés tervezetért. A jelentésnek természetesen a megfelelő irányba kell mennie. Azok a közút, az az út, amin elindultunk, az mindenképpen lehetséges, és valószínűleg szükségszerű is. 52%-a a 52%-a eh, az itteni forgalomnak az belföldi forgalom, ez adott esetben, tehát Európán belüli eh, idegen forgalom, ennek adott esetben tovább is kell majd, és tovább is lehet, hogy növekedjen. A turizmus, az idegenforgalom évről évre egyre inkább eh, gyarapodik, növekszik, de hát vannak konkurens úti célok is Európán kívül, úgyhogy Mindenképpen lépnünk kell ezen a téren, és a versenyképességünket javítani kell, többek között a bürokrácia lebontásával és a vízum könnyítés útján. Jogszabályalkotóként itt mindenképpen az egyszerűsítés és a költségek csökkentésének pártjára kell állnunk. és ez természetesen kölcsönös, szolidáris alapon kell, hogy történjen, amelynek során a tagállamoknak a kellő rugalmasságot kell mutatniuk egymással szemben. Hogyha például van egy távoli helyen lévő konzulátus, egy eldugott helyen lévő konzulátus, az nem feltétlen teszi Európát és az európai tagállamokat attraktív célponttá. Természetesen veszélyt jelentenek azok a terroristák, akik megpróbálnak bejönni Európába, és ott van természetesen a közvetlen légi összekötetésnek a kérdése, illetőleg a vízum könnyítés kérdése a kínaiak esetében is. Mindezek fontos és megtárgyalandó kérdések, hogyha Európa világszinten idegenforgalmi vezető szerepet akar majd betölteni. Köszönöm szépen. Az idő nyomása alatt dolgozunk. Most kérem a bizottságot is, hogy foglaljon állást röviden, hogy utána megadhassam újra az előadónak az, hogy Jolanda Galego Kazilda képviseli a bizottságot. Köszönöm, elnök úr, csak nagyon röviden. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját és a többi képviselő támogatását is a bizottság javaslat mellett, a csomag mellett. A, a, az átdolgozás fő célja a közös EU-s a modernizálása volt, a vízumkérelmezés egyszerűsítése, harmonizálás, annak érdekében, hogy több legitim utazót vonzunk Európába, illetve hogy csökkentsük a konzulátusokra nehezedő terhát. A javaslat, illetve a gazdasági dimenzióra is tekintettel van a jelentés, a gazdasági növekedés rendítése érdekében a turizmus és kapcsoltágok szerepét illetően egyrészt figyelembe veszi a közös üzempolitika egyik közös célját, a szabálytalan jogellenes bevándorlás megakadályozását, illetve a Schengeni térség biztonságának megőrzését. Tehát a bizottsági javaslat a két cél között igyekezett egyensúlyt teremteni, egyrészt a biztonság kérdései, másrészt pedig a utazás megkönnyítése között a legitim eh, utazók esetében, valamint a gazdasági felrendítés kapcsán, ami a turista vízumot illeti. Ennek célja egy jogalkotási hézek betöltése, hiszen harmadik országok polgári számára a Schengen térségben nem lehetett 90 napon túl tartózkodni egyetlen tagországban, további vízumkérelem nélkül, illetve a harmonizált megközelítést alkalmaztunk, jelenlegi bilaterális kapcsolatokra tekintette, Bizonyos tagországoknak vannak ilyen kapcsolataik, és ez különböző szabályok értelmezésére ad el lehetőséget különböző országok polgáraira nézve, attól függ, hogy az adott tagország milyen bilaterális megállapodása van a harmadik országgal. Ha javaslat kiegyenlített, üdvözöljük a megjegyzéseket, amelyeket a jelentés megfogalmazott a körutazási vízum kapcsán, illetve az intézmények, vállalatok, cégek e, látogatása kapcsán, és a bizottság megpróbál megfelelő szövegezést találni, majd a tárgyalások során, ami pedig a biztonsági agályokat illeti, amelyek elhangzottak a körutazási vízum kapcsán. A bizottság hisz abban, hogy a javaslat tartalmazza az összes feltételt annak érdekében, hogy a Schengeni térség biztonsága ne sérüljön. És az új típusú vízum kritériumai sokkal szigorúbbak, mint az általános rövid tartózkodás lehetővé vízumok esetében, mint említettem, a feltételek most szigorúbbak, ami pedig a könnyítést illeti, az utazók esetében, jogos utazók esetében kiegyenített, fontos a többszörben nyújt nyújtó vízumon könnyen kiadása ezen személyek felé, akik már regisztráltak magukat, korábbi kérvényeket nyújtottak be, és ez nem jelent fenyegetést a biztonságra nézve. Ami a humanitárius vízumokat illeti, ez a kérdés is elhangzott, a bizottság álláspontja is tisztázott, a Libében is beszámoltunk erről, a bizottság úgy érzi, hogy ezek a típusú vízumok nem a vízumkódex alá tartoznak, hiszen ezek a személyek nem rövid tartózkodásra érkeznek, nemzetközi védelme alatt állnak, a visszatelepítés is érinti őket esetleg. Amilyen képviseletet illeti, vannak módosítók, amelyekre a jelentéstevő javaslatot tett. A bizottság azt javasolja, hogy kötelező érvényű legyen ez a reprezentáció, tehát a harmadik országok polgárai saját országaiban nyújthassák be a vízunk, erre lehetnek más országokba utazniuk. Ez egyelőre nem valósult meg, hiszen vannak olyan harmadik országok, ahol bizonyos EU-s tagországok nem képviseltetik magukat konzulátussal, ami a külső szolgáltatók kérdését illeti. Fontos a konzulátusokat közelebb eh, bévinni, úgymond közelebb vinni a kérvényezőkhöz. Tehát ez nem az utolsó mencsvár, úgymond, de szeretnénk erősíteni a szabályokat arról, hogy ezek a szolgáltatók hogy működhessenek, ami pedig az időtávot illeti a kérvények esetében a bizottság 3-tól 6 hónapot javasol, a tevő hosszabb időre eh, terjeszti ki javaslára 12 hónapra. Ez túlságosan hosszú, és így ezért nehéz eh, megítélni a kérvényező helyzetét, pénzügyi helyzete változhat 12 eh, hónap alatt. Ezek volnának előzetes megjegyzéseim, de még egyszer köszönöm szépen a módosítókat, javaslatokat, illetve a támogatást a bizottság javaslat mellett. Köszönöm szépen, akkor megadom Újhelyi Istvánnak a jelentést ebbenek. újra a szót. Által megfogalmazott támogatást és javaslatokat, ami számomra tanulságos, hogy miközben Portugáliából Spanyolországból, Finnországból, Olaszországból, tehát Schengeni térségbeli államokból érkezett képviselők különböző frakciókból értik és támogatják a javaslatot, ez megnyugtató, de köszönöm külön például Klaudiának, vagy Dubravka képviselőasszonynak Romániából, illetve Horvátországból Schengeni térségen kívülről jött támogatását és én kívánom azt magyarként különösen, hogy a Schengeni határok azok, azok kerüljenek arrébb, mert ekkor leszünk egységes Európa, például turisztikai destinációs szempontból is. Én különösen örülök annak, hogy az internetes weboldal kérdését és az internetes vízum problematikáját többen is kiemelték a kollégák közül ezt akkor még erőteljesebben fogom én is képviselni majd a következő hónapokban. És nagyon egyetértek Dalton képviselő úrral, én keveset beszéltem róla, de egyértelmű, hogy világos rendszerek kellenek, hogy kialakuljanak. Biztonságos kell, hogy a rendszer biztonságosan működtethető legyen a rendszer. Ez egészen egyértelmű, ez számomra alapkérdés és azt az egyet szeretném csupán elkerülni, hogy a biztonságra hivatkozva mi magunk zárjuk körbe saját európai térségünket, és egyfajta zárványként működjünk a világban. Ez nagy probléma lenne. Köszönöm szépen, tehát még egyszer. A, azt, amit én módosításként megfogalmaztam, azt természetesen bárki bármilyen módon csiszolhatja, tehet hozzá plusz javaslatokat. Én szeptember 8-ig várom akár a külön levelezésben. Nem leszünk szabadságon, csak Magyarországon leszek, elérhető leszek. Tehát bárkinek ötlete van, kérem, hogy tolmácsoljátok, és akkor szeptember-októberben megvívjuk ezt a csatát a turizmus érdekében. Szerintem az ETC, a Hotrek és a többi európai erdőszervezet képviselői, akik most itt ültek, boldogan mennek el nyári szünetre turistákat fogadni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Tehát a módosítók benyújtásnak határideje szeptember 8-a, október 13-án szavazunk a szakbizottságban, és a rákövetkező plénumon lesz a plenáris szavazás. Akkor átérhetünk a következő napi rendi pontra, az Európai Számvevőszék jelentése az európai belvízi hajózásról, és Iljana Ivanova előadónak szeretne most átadni a szót a számvevőszék részéről. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor én is szeretnék még egyszer köszönetet mondani a német nyelv használatáért. Köszönöm szépen a meghívást. Mindig nagy megtiszteltetés, ha itt lehetek a szakbizottságban. Néhány hónappal ezelőtt bemutattam a városi közlekedésről szóló speciális jelentést. Ma pedig nagyon örülök annak, hogy lehetőségem van önökkel egy további nagyon fontos eh, témát megvitatni, a belvízi hajózást. Mint ahogy tudják, Európában a belvízi hajózás 30 ezer kilométernyi vízi utat jelent, és egy eh, több száz kamiont válthat fel egy teherszállító tutaj 2001 óta a bizottság java, promotálta a navigációt, illetve a hiányzó kapcsokat feltárta, amelyek nem mértékben gátolják ezt a módozatot. A 2007-es terv 747 millió eurót és több mint 500 millió eurót a struktúra és alapokból infrastruktúra és projektekre szánt. A cél a navigálási feltétek javítása volt, például a um, hidak magasságának növelése, a különböző nemzeti hatóságok bekapcsolódása, és a teljesítmény audit egyik feladata az volt, hogy megvizsgálja hogy a stratégiák hatékony módon valósultak-e meg az EU-ban. Éppen ezért 12 eh, projektet választottunk ki négy tagországban, Belgiumot, Csehországot, Németországot és Magyarországot. 88% a kiadásoknak a 2007 és 2013 eh, közötti időszakra vonatkozott. Az audit kiterjedt eh, a stratégiai dokumentumokra és 2001-től interjúk készültek, az érintett felekkel értékelések, az adatok értékelése is megtörtént, mutatók, stb. navigabilitás, a kiterjedő jelző. Az EU céljai, amelyel a közutakról a belvízi utakra szeretné áttenni a közlekedés egy részét, ezen belül a navigabilitás célja nem valósult meg teljes mértékben, kismértékben 6,4%-ról 6,7%-ra a belvízi víziutak határlata, de a számvevőszék úgy érezte, hogy ez nem feltétlenül EU-s beavatkozásokhoz köthető. 2006-ban csak néhány problémát sikerült kiküszöbölni, és 60-70 évre lesz még szükség ahhoz, hogy a bizottság által felsorolt célok maradéktalanul megvalósulhassanak. Azok a projektek, amelyeket auditáltunk, korlátozott hatást fejtettek ki a kargószállításra, hiszen más problémákat nem sikerült megoldani, amelyek megoldására szükség lett volna. A tíz auditált infrastruktúrás között csak egyetlen tudott hozzájárulni a belvízi hálózatok javításához, hat volt a részben hatékony, és úgy tűnik, hogy nem lehet ezeket a problémákat a közelben megoldani. Ezek a projektek nem a hajózhatóság szempontjához kapcsolódtak, az egyik a turizmushoz kapcsolódott, és itt nem sikerült a problémát megoldani. Elemeztük a stratégiákat is az EU szintjén, hogy milyen stratégiák léteznek, és úgy értékeltük, hogy ezek az EU stratégiák nem feltétlenül elemzésekre támaszkodtak, ez pedig egy olyan helyzetet eredményezett, amikor a javult infrastruktúra előnyei, amiatt, hogy a belvízi vízi utakra sikerült eltenni a terszeltes egy részét, nem is volt ismeretes. Tehát hiányoznak a pontos célok. A második megállapításunk az volt, hogy az EU stratégiák nem vették figyelembe teljes mértékben a három fő akadályt. Az egyik a szagországi stratégiák közötti hiányos összhang, illetve a problémák megoldásához szükséges források, az EU-s finanszírozás közötti egyensúly. EU szinten nem igazán fókuszált a megközelítés, és ez is nagyon fontos. Az említett tények alapján számos ajánlást fogalmaztunk meg, két fő ajánlás, amelyek a két legfontosabb aspektusra terjednek ki a projekt teljesítményre egyrészt, az EU stratégián belül, a belvízi hajózásnál, azért, hogy javítani lehessen az EU finanszírozást az ilyen típusú szállítási módozatoknál, azt javasoljuk, hogy a tagországok a belvízi hajózási projekteket um, um, olyan szempontok szerint prioritizálják, hogy melyek hoznak uh, azonnali előnyöket. Nagyon fontos a tagországok közötti koordinációt javítani, azt ajánljuk, hogy a bizottság a potenciális piacokat, a bevízi hajózás előnyeit elemezze a különböző haj, vízi folyószakaszokon, a TNT hálózatokon belül is, és azt javasoljuk, hogy a bizottság állapítson meg a tagországokkal együtt elérhető célokat a problémák kiküszöbölésére, illetve erősítse meg a jogalapot, illetve ami a hajózhatósági státusz illeti, fontos, hogy a tagországok a belső terveiket is javítsák, mégpedig koordináltabb módon. Úgy érezzük, hogy ezek a fellépések hatékonyabb belső belvízi hajózást eredményezhetnek néhány héttel ezelőtt. Nagyon érdekes vitát folytattunk a Koncertbizottságon a javaslat kapcsán. Novakov urat látom itt a Koncertbizottságból neki is gratulálni szeretnék kitűnő munkaanyagához, és remélem, hogy ez a jelentés hasznos lesz majd az önök számára, az önök döntéshozatala számára, és várom, mint mindig, a nagyon konstruktív, gyümölcsöző vitát. Köszönöm szépen a beszámolót, jónak tartom, hogy ilyen elemzések készülnek, ilyen elemzéseket készítenek, és ezeket itt megvitat, osztjuk. Sajnos már nincsenek túl sokan jelen képviselők, de akik itt vannak, azokat érdekli a téma. Köszönöm szépen a beszámolót, és megadom Wim van de Kampnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönetet mondok a mi korábbi kollégánknak is, korábbi néppárti kollégánknak, Ivanova asszonynak, hogy újra ellátogatott a körünkbe de azt kell, hogy mondjam önnek, hogy minden egyes alkalommal, amikor itt megjelenik, akkor nem vagyok túl boldog. Előző alkalommal Ivanova asszony nagyon kritikus hangvételű jelentése jött. Ez nem a Ivanova asszony személyén múlik, veti közbe az elnök, valóban nem, hanem az ő általa írt jelentésen. Egy nagyon kritikus hangvételű jelentés írt a városi mobilitásról legutóbb. Most pedig Most pedig ugye beolvas nekünk azokkal a munkákkal kapcsolatban, amit az európai belvízi hajózással kapcsolatban végzzük. Nos, én nyilvánvalóan ezt a kritikát nem veszem rossz néven, hát az az ő feladatuk, hogy kritikusan nyomon kövessék a mi munkánkat, és adott esetben megmondják, ha valami nincs rendben. Ennyi bevezetőül. Nos, hogyha új pénzeket tudunk elkölteni, akkor mindenki boldog lesz. Nyilvánvalóan mindenki szeretne pénzt kapni, na de hát itt van ugye a felelősségi körökkel kapcsolatos vita. Ugye itt most negyed órával, hat óra előtt már nehéz lesz erről elmélyült vitát folytatni, de egy biztos. Nyilvánvalóan az új források, az új pénzek azok vonzák a nyilvánosságot, míg a viták azok kevésbé. A holland sajtóban a jelentés néhány hónappal ezelőtt, amikor megjelent, nagyon nagy figyelmet kapott, és azt is látjuk, hogy nagyon sok tagállamban túl kis projektek, túl sok kis regionális zsilip létesül, és nagyon kevés a határokon átmenő összekötetés. Amitől én tartok. És nem biztos, hogy jól értettem, hogy Ivanova asszony azt mondta, hogy ez az egész már a tentéhez kapcsolódik. Én ugyanis azt gondoltam, hogy az ő vizsgálatuk elsősorban a tenté rendelet utáni helyzetet vizsgálja. Magyarázattal tudna erre szolgálni? Hogyha ugyanis tenté projekteket is érint a vizsgálat, akkor itt ugye nagyon kétértelmű a dolog, ugyanis akkor nem végeztük jól a dolgunkat én és a néppárti frakció abból indulunk ki, hogy a TNT prioritások előtti időszakra vonatkozik a vizsgálat, és azóta a helyzet már időközben javult. Világosak a folyosok, világosan ki vannak tűzve a prioritások, és, amit ma megbeszéltünk, a e, fehér könyvnek a félidős felülvizsgálatával kapcsolatban, itt ugye a 6,4-ről 6,8%-ra való belvízi átállás az rosszul sikerült. Ugye ezt ön is elmondta. És ez nem feltétlen a, a belvízi hazásra elköltött pénzeken múlik, hanem igazából a gazdasági helyzeten. Tehát az én kérdésem az, hogy ez a vizsgálat ugye remélhetőleg a tenté előtti időszakra vonatkozik, és nem a tentével érintett időszakra. Most az Európai Számvevőszék nyomon követi-e a dolgok alakulását, megkapjuk-e folyamatosan a jelentésüket, abból ugye bölcs következtetéseket tudunk levonni. Ugye jövő évben is lesz ilyen jelentés, az azt követő évben is jelentés. Ez egy nagyon fontos jelentés. Jó lenne, hogyha nem maradna folytatás nélkül. Ez az egyik legfontosabb kérdésem. Tehát világosak a végkövetkeztetések, ezeket el is tudom fogadni, kíváncsi vagyok az Európai Bizottságnak mi az álláspontja, ők is természetesen felelősek a dologért. A kérdés tehát az, hogy ez a TNT e által érintett időszak előtti időszakra vonatkozik-e, valamint, hogy fennmaradnak és hogy ez a modell shiftről a co-modellitásra való átállás, az hogyan lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most melyen meg nem kapszót. Arvoisa puheenjohtaja. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen az előadást, és ez természetesen eh, nagyon eh, jó tükröt mutat nekünk. Nagyon sok eh, minden témáról kaptunk visszajelzést, hogy hogyan zajlik a pénzköltés, hogy mennyiben észszerű és mennyiben nem észszerű célokra költik el a pénzeket. És hogy a pénz és az értelem kéz a kézben jár-e, vagy nem. Vannak közös céljaink? Olyan céljaink, hogy felépítsünk egy sokrétű, fenntartható közlekedési szállítási rendszert, vagy visszatérünk a múltba? Eddig nem sikerült létrehoznunk ezt a jól működő közlekedési rendszert Európában. Van de Kamp úr nagyon kemény belvízi hajós, tehát megkaphatja a balról is a támogatást erről az oldalról, hogy találjunk észszerű, intelligens programokat, amelyekre érdemes elkölteni az európai adófizetők pénzét. Hiszen a jövőnkről van szó, a közlekedésünk jövőjéről van szó. Köszönöm. Köszönöm szépen, Andrei Novakov. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretném eh, megköszönni ezt a dokumentumot. Én is együttműködhettem a KONT szakbizottságban. Tehát eh, itt eh, ez a dokumentum itt van előttünk, és tényleg tükröt mutat nekünk. Hiszen azt mutatja, hogy a belvízi hajózás rendszere az egész kohéziós politikát visszatükrözi. Az elmúlt tíz évben 4 milliárd euró került elköltésre ezen a téren. És eh, igazából nagyon sok a szűk keresztmetszet. A legtöbbet az okozza, hogy nincs megfelelő koordináció, nincs megfelelő kommunikáció a tagállamok között. Tehát amire szükségünk van, az a több koordináció, több eh, projektre van szükségünk, amelyet az igazi folyosókkal függenek össze, tehát a lényeges folyosókkal függenek össze. Most szeretnék egy példát mondani a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságtól. Tehát amikor a belvízi hajózásról beszélünk, akkor a Dunáról beszélünk például nálunk. Néha kotorják a Dunát, Ezeken a helyeken, hogyha elég széles, akkor nagyobb hajók is átmehetnek, itt magasabbak a hidak is, és utána a következő tagállamon semmi nincs. Tehát hiába kotorjuk a Dunát, hiába széles, hiába magas a híd, átmegy a szomszéd országba a hajó, átmenne, de nem tud átmenni. Tehát körülbelül ez olyan, mintha egy repülőgépet telepakolunk, elindítjuk, megérkezik a célra, és nincs repülőtér, ahol leszálljon. Amire szükségünk van, az a több összehangolás, és az Európai Bizottság szerepét is növelnünk kell, amikor ilyen projektekről van szó. Elsősorban azért, hogy a tagállamokat pedig arra ösztönözzük, hogy jobban koordinálják a politikájukat. És hogy a TNT-re szánt forrásokat észszerűbben adják ki és a CEF alapokat is. az a véleményem. Remélem, hogy ez a jelentés majd segít abban, hogy nem csak ezt a szektort javítjuk, hanem az egész szektort. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is feliratkoztam a listára. Én csak azon csodálkozom, hogy nem csodálkozom a jelentésen. Nagyon jó. A tapasztalatom azt mutatja, hogy a belvízi hajózásban egész Európában és nemzeti szinten is óriási álmodozás van, amelynek semmi köze a realitáshoz. És a elmúlt két évtizedes realitásokhoz sincsen köze. Hiszen a Rajnán zajlik a belvízi hajózás 80%-a. Ez egy nagy folyó, ez egy széles folyó, ez egy mély folyó, és az óceánba ömlik. De úgy gondolom, hogy a pénzek 80-90%-a az álmokba folyik, ahol úgy gondolják, hogy ugyanúgy meg lehetne ezt csinálni. Ez nem igaz, nem lehet. Tehát Németországban az elmúlt 20-25 évben 20%-ról 8%-ra esett vissza a belvízi szállítás. És ezt tudomásul kell vennünk. Miért van ez így? Meg vagyok győződve róla, hogy a hálózat nem mindig megfelelő, és természetesen nem mindig lehetséges a belvízi hajózás helyzete. És még mindig arról álmodunk, hogy az Oderát, az Elbát, a Dunát építsük ki. És ha csak erről álmodozunk, akkor nem jutunk sehova. 32 éve lekajakoztam Ingolstadtból a Fekete-tengerig a Dunán hogy ne bukjak be a vízbe a nagy hajók hullámai miatt, akkor természetesen ellen kell levezni, és ez 10 percenként megtörtént, mert nem voltam elég gyors. Nemrég 100 kilométert kerékpároztam a Duna mellett, három hajót láttam naponta. Tehát az azt jelenti, hogy a hajók 90%-a képes a Dunán hajózni. Tehát egy-két nap van úgy, hogy, hogy árvíz van, vagy, szá, vagy nem elég mély a Duna. De, de nem mennek arra, és mégis álmodozunk arról, hogy kiépítjük a Dunát. Örülök, hogy a szövetségi kormányzat azt mondta, hogy nem építjük meg a vízlépcsőt Bajorországban a Dunán. De a csák azt mondták, hogy mi ki akarunk jutni az óceánra, tehát tessék megépíteni ezt a Duna csatornát. Tehát nem történik semmi. Álmodozás van. A saját német tapasztalataimat is előadhatnám, hogy ez miért van így. A belvédi hajózás mindig plusz adminisztráció, és állandóan új projektekkel jönnek, azért, mert meg akarják tartani a munkahelyeiket, ezt nem is veszem rossz néven tőlük, és a politika meg évtizedek óta elfogadja ezeket. A politika nem mondja azt, hogy az adminisztrációt is úgy kell fejlesztenünk, hogy azt csinálják, amiért felelősek, és nem új álmodozásokra, nem új álmokra van szükség. És itt igazából egy hajóra három adminisztrátor, há, adminisztrátor jut, aki, aki nem, nem csinál hajóval semmi, csak adminisztrál. És a vasútnak kell például üzemanyagadót fizetni, a hajóknak nem kell. Tehát ez nem pénzkérdés. Tehát már, már elmondtam a hátrányokat. És szeretnék még egy berlini példát is említeni, amikor a berlini fal leomlott, akkor Berlinben kiépítették ismét a zsilipeket. Az akkori közlekedési szenátor azt mondta, hogy rendben van, kiépítettük a zsilipet. Tehát nagy hajók is jöhetnek. De tudjuk, hogy még nincs is szükséglet. Tehát ez a jövőbe történő beruházás. És akkor eljött a belvízi hajózós képviselője, és azt mondta, igen, ez igaz, azonban nagyon fontos ez a zsilip, hiszen a Berlin-Varsói vasút még csak 120 kilométerrel tud haladni, tehát a belvédi hajózásnak perspektívája van. És akkor nem, nem tudtam, hogy az a perspektíva, hogy 120 km/h-val mennek majd a, a hajók. Tehát megvan a tapasztalatom a Duna-Rajna-Majna csatornával is. A Dunát akartuk összekötni, hogy a Rajnától a Fekete-tengerig lemehessenek a nagyhajók úgy jósolták az eredeti számok alapján, körülbelül, ha az akkor betervezett számok 10%-a bejön, az óriási. Hatalmas projekt volt, rengeteg forrás szántak rá, és az egyik közlekedés miniszter azt mondta, hogy a bábeli toronyépítkezés óta ez volt a legőrültebb építkezés. Ami a Dunamajnán Rajna csatornán jó, az az, hogy nagyon jó út van mellette de a csatorna nem hozta be a várakozásokat. És mielőtt ilyen projekteket csinálunk, el kellene gondolkozni rajta, hogy megéri-e. Most nem akarok azon gondolkozni, hogy most érdemes bezárni valamilyen fokhíjat, de ha van valamilyen vízi út, csak is akkor éri meg kiépíteni, hogyha a legnagyobb hajók is oda jutnak, különben sem értelme. És egyszerűen le kell állítani ezeket a projekteket, mert fontos a projektekre is kell a pénz. Én éppen ezért nagyon hálás vagyok ezért az előadásért, és most átadom a bizottságnak a szót. Unidi úr? Thank you, Thank you also for your... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bevezetőt. Ami az önfeszolását illeti, garantálhatom, hogy a számvevőszék ebben a témában fog egy jelentést készíteni az ön számára, hiszen ön nagyon sok példát hozott fel arra, hogy mi jellemzi a belvízi hajózásról szóló vitát, tehát ezt a típusú közlekedési módot figyelemmel fogjuk kísérni. Számbevőszéknek el is tudtuk a kontúrésén mondani ezt a vitán, hogy ez egy jó jelentés, nem tetszik számunkra a cím, de ahhoz, hogy a médiában, újságok kerüljön valaki, meg a címet kell választani, és gyakran nem kapcsolódik az adott cím a tartalomhoz. Azt gondolom, hogy a jelentés jó eredménnyel zárt, számítottunk bizonyos aspektusaira, azok a projektek, amiket megvizsgáltak, nem csak tentés projektek voltak, közöttük kevés tentés projekt volt, és a számvőszék pozitívan értékelte a tentés projektek nagy részét. Most új földrajzi felállás van, egy új tentés rendszerrel, a regionális alapokkal, tehát minden tagország mestertervet állíthat össze. Az hangzott el kritikaként korábban, hogy nem volt megfelelő stratégiai elgondolás a projektek mögött, de ez már a múlté. A régióbeli főigazgatósági kollégákkal együtt és be tudtuk bizonyítani azt, hogy az új eszköznek van értelme a lehetőségek által tárt eszközök mellett. A jelentés végkövetkeztetése nem az, hogy visszaélés történt a pénzekkel, hanem hogy az eszközök, a források annyira limitáltak sajnálatos módon, hogy egy plusz kötelezettséget eh, kell megragadnunk annak érdekében, hogy a belvízi hajózást és a hálózatot képíthessük. Van de Kampúr, köszönjük szépen a jelentést, figyelemmel fogjuk követni a témát és természetesen a kollégákkal továbbra is együtt fogunk dolgozni a bizottságon belül, a szemvőszékkel és a parlamenttel is, és meg fogjuk szívlelni ezeket az ajánlásokat. Köszönöm szépen, Iliana Ivanovna, ez utolsó szó joga. Köszönöm szépen, köszönöm a tisztelt képviselők értékes hozzászólásait. Ezek nagyban segítettek bennünket abban, hogy mi is javítsunk a munkánkon. Köszönöm Vandekamp úrnak a kritikát, legutóbbi alkalommal azt mondta, hogy én túl kedves voltam a bizottsághoz, de azt gondolom, hogy a cím természetesen megszívvel a kritikát, lehet, hogy túl negatív a jelentés címem. Célunk a segítségnyújtás, nem szeretnénk pusztán negatívak lenni, ezért, hogy negatívak lehessünk, felhívjuk a figyelmet a gyenge pontokra, és szeretnénk segíteni a döntéshozatalban, szeretnénk, szeretnénk segíteni a döntéshozók munkáját. Ami a kérdéseit illeti, nem csak a tentés projekteket vizsgáltuk meg, az e RDF-es projekteket és a Genesfejlesztési Alapból finanszírozottakat is, és 2007 és 2013 között ezek hosszú projektek voltak, Még várunk eredményekre, de ez a lefedett időszak. Még nem készült újabb jelentésünk, de ezt a vitát egy következő jelentésben, follow-up keretében szeretnénk tovább vinni. Tisztában vagyunk azzal, hogy a 2010-es tentés iránymutatások csak döntés formájában értek, nem voltak kötelező érvényűek a tagországokra nézve, és az új tentés iránymutatások 2013-tól rendeletformájában tükröződnek, tehát jogi következményekkel bírnak a tagországokra nézve. Az új rendeletekkel a 2013-as prioritású projektek már nem léteznek. Átfogó hálózatot hozott létre a bizottságkoordinátorok koordinátorok felelősek ezért ezekért a létrehozott folyosókért, és további tanulmányokat tervezünk 2015-ben is, azért, hogy bizonyos témákat említhessünk, például a piacelemzést, de számunkra, auditorok számára mi a bizonyítékokat vizsgáljuk, tehát meg szeretnénk vizsgálni azt, hogy mik lesznek a tényleges eredmények, és mint említettem, follow-upot tervezünk. Kínen asszony egy nagyon fontos kérdés vetett fel a közös célokról. Mi ezt tartjuk egy gyenge pontnak, az integrált megközelítés hiánya. Itt-ott felbukannak problémák, de úgy tűnik, hogy nincsen koordináció, kommunikáció megoldást, illetve különböző tagországok között. Tehát nem integrált módon kezelik ezeket a problémákat. Elnök úr pedig kitért a nem sűrű hálózatokra és annak nehézségére, hogy nagyon nehéz ezeket fejleszteni, kibővíteni, kiterjeszteni. Én önnel teljes mértékben egyetértek. Éppen ezért egyik ajánlásunk azt mondja, hogy a tagországoknak azokat a projekteket kell prioritásként kezelniük, amelyeknek a legtöbb hozamunk van és azonnali eh, előnnyel járnak. Tehát azokat a fontos projekteket kell támogatni, amelyek eh, integrált módon tudják eh, megváltoztatni ennek a szállítási ágazatnak a sorsát. Köszönöm szépen az érdeklődést, és várom a további vitát. Köszönöm szépen, talán nekem is megengednek még egy megjegyzést az Európai Bizottság. Bocsánat, a bizottság az a címet kritizálta, de nem a tartalmat. Tehát a tartalommal teljesen egyetértettek, én odafigyeltem. Úgyhogy köszönöm szépen, ebben mind a ketten egyetértenek. Ami a címet illeti, ott én pragmatikus vagyok. Hogyha a tartalom stimmel, csak a cím nem stimmel, az nem olyan rossz, fordítva rosszabb lenne. A másik megjegyzésem, Ugye vannak bizonyos hibák, ezt észreveszünk, de a hibákból tanulunk. Ezért olyan jó az a jelentés. Ez a jelentés felsorolja azokat a hibákat, amiket meg kell oldani, és hogyha az ember jó tanuló, akkor ugyanazt a hibát nem fogja kétszer elkövetni. Megnézi, mit tud ez ellen tenni. Tehát ebbe az irányba haladjunk, és ugye a nyári szünet előtti utolsó ülésünk okán én most jó nyári szünetet kívánok mindenkinek, maradjanak egészségesek, élvezzék a jó európai időjárást, és látjuk egymást augusztus 31-én 17 órakor a nyári szünet után. Mi vagyunk az a szakbizottság, amely elsőként munkához lát a nyári szünet után. Köszönöm.